Uh, good morning, colleagues. Um, we begin... Szeretném elkezdeni. Az egyes napi rendi ponttal ma reggel némi változás adódott, azzal, hogy a nyolcas pont a módosítók beterjesztése a belső biztonsági alaptárgyában Holmeyer asszony lett volna jelentéstevő, de ezt áttettük a 24-ére új 8 pont van helyette. Európai migrációs kapcsolódó tisztviselői hálózat létrehozásáról szóló jelentés Kienge asszony, a szerzője. Ezzel ma reggel fogunk foglalkozni. 25-ös pont. Szavazás. Előcsatlakozási segítségről. Január 23 re került áttételre. 30-as pont pedig intézményközi tárgyásokról a szavazás a, robbanóanyagok és egyéb anyagok terjesztésében átkerül, jön a 23. Akkor így elfogadjuk a napi rendet. Augusztus 31-ének jelzőkönyv elfogadása a következő téma. Elfogadjuk a nincs ellenvetés délig. És tolmácsolás minden nyelven van, kivéve Dán, Hor, Horvát és Gélik nyelven, ezeken nincs tehát ma. Van néhány bejelentésünk a delegáció jogi aktusokról. Felolvassam megint? Azzal kínzom önöket, hogy rengeteg delegált, jogi, delegált jogi aktus témát fogok felolvasni. Meg kell csinálni delegált és implementált jogi aktusok utóbbiak körében január 9-én a parlament megkapta azt a döntést a bizottságról, illetve az utó mellékletet, amely a ügynyomatok és arc képek biometrikus azonosítására való felhasználásról szó, szól a kilépési belépési rendszerben az alap rendeletek 2017-es keretezésű amely létrehozza a kilépési belépési rendszereket, a harmadik országokbeli belépések, akik átlépnek a tagállam külső határain és meghatározzák a hozzáférés módozatait a Schengeni megállapodás végrehajtásában a vonatkozó rendeletek értelmében ezt az implementációki aktus kikerül, küldése került január 11-én egy levélben mindenkinek, akinek ellenvetés vannak képviselők közül, kérem január 23-áig jelezze. Január 8-án a parlament két implementációs döntést és melléketet kapott készhez a bizottságtól. Az első az ETS a vonatkozó rendelet végrehajtásáról szóló témájában, Másodszorban pedig a technikai megoldások, a központok összekapcsolása az ETIák központi rendszerében és technikai megoldások az adatok gyűjtésére az Európa részéről a statisztikai célokból. Az ETS adatok begyűjtése vonatkozó rendeletszik alapján került kiosztásra parlamenti tanács szeptember 12-én az európai utazási információk és a EU vonatkozó rendeletei 55214 2006 2006 24 es számú 2017-22-26-os számú rendelet alapján. Ezeknek ment a jogalkotások átvételét kiadjuk minden libe tagnak a libe hírlevéllel január 11-ig, ha van, akinek elemetése van, akkor kérem január 22 ig délig jelzék. És végül január 9-én a parlament átkapott egy, megkapott egy implementációi döntés tervezetet, a Japánnal kapcsolatos adekvát személyes adatvédelem témájában az alapjogszabály 2016-es rendelet, amely a Japán által beadott személyes adatok védelméről szól, ezen aktusok átvételét január 10-ig megkapják az értekezést erről a hírlevőben. Ha bárkinek ellenvetése van, kérem jelezze január 23-a délig. Akkor tehát most első fő napirendi pontunk kezdődik. Örömmel üdvözlöm Samuel Mortyút, aki a DG Home vezetője. Talán emlékeznek arra, hogy december 10-én a, jóvá hagytuk az Albániával kötődő megállapodás, az első ilyen megállapodás ebben a sorban, talán emlékeznek Simon tavaly februárban itt jártam a szabadságban, hogy a tárgyalásokról beszámoljon. Nagyon nagy örömmel fogadjuk most tehát őt megint, hogy meghallgassuk, hogyan halad a dolog, a még nyitváló kérdések tárgyalása. A bizottság részéről tehát örülök, hogy Simon Mordjú itt van, és prezentációt tart ebben a témában. Ezt követően pedig az árnyék előadók az Albániaval és a Fájrommal kötendő megalapodás tárgyában részt vehetnek majd a vitában. Köszönöm. Jó napot kívánok, jó reggelt, boldog új évet mindenkinek. Nagy kihívásokat hordoz majd ez az év szerintem. Ha visszamehetünk egy pillanatra még, hogy összefüggésébe helyezzük a kérdést, a migrációs válság közepén, 2015-16-ban, amikor nyugat-balkáni partnereink és barátaink nagyon-nagyon nehéz migrációs nyomásnak voltak kitéve, és a nyugati-balkáni folyosón való tranzit volt a fő belépési útvonal az Európai Unióba. Akkor az Európai Határvédelmi Ügynökség, ahogy akkor a Frontex, ahogy hívták, nem bírt jogi felhatalmazással arra, hogy bármely harmadik országban határőröket vessen be. És ez nagyon súlyos hiánynak mutatkozott akkor, ezért 2010-ben a bizottság úgy döntött, hogy, hogy megerősíti az európai ö, határügynökség mandátumát az arra, hogy közös műveleteket hajtatnak végre harmadik ország erőivel együtt annak hozzájárulásával és az egyezmények alapján. Ez nagyon fontos lépés volt, hogy az elnök elmondta, e, eredetileg a tanácsot arra kértük, hogy nyissa meg a tárgyalásokat, először Szerbiával, aztán a volt Jugoszláv köztársaság Macedóniával, és aztán ezt követően egy második hullámban Albániával, Montenegróval és Bosznia-Hercegovinával. És talán, ahogy emlékeznek a saját e, tárgyalásaik, vitáik köréből, a Firommal és Albániával viszonylag gyorsan sikerült megkötni ezeket a megállapodásokat. Jó hír, amit ma mondhatok, hogy a, az, hogy a tárgyalás az összes nyugati balkáni országgal a státuszt illetően sikerrel lezárultak. Úgyhogy röviden, most Szerbiából, a Bosznia-Hercegovinából való tárgyalásokról is eh, áttekintést nyújtok, mint az elnök úr a csapatom egy kétoldalas összefoglalót készített, ezt pedig majd a szokásos szerint átadom önöknek majd. Szerbiával kezdjük. Igen, igen, hosszú tárgyalások vannak mögöttünk, sok időbe tellettek, végül szeptember vége felé megállapodásra jutottunk, és most kézegyükkel látták el a felek ezt a dokumentumot, és éppen karácsony előtt a bizottság a tanács javaslata alapján ö, aláírta, illetve jó, lezárta ezt a dokumentumot. Január végére várható a döntés meghozatala, és akkor véglegesen alá se kerül a megállapodás. A korábbi viták során, megbeszélések során tám hoztam önöket arról, hogy főleg két fő akadálya volt a szerb tárgyalásoknak, az egyik egy klasszikus dolog, hogy hogyan nevezzük Koszovót. Itt a korlátozott a képzelőerő, úgymond, végül egy normál lábjegyzet alapján, amely vonatkozó ENSZ határozatra is utal, meg az ICG véleményre, ez is bemaradt a szövegben tehát, aztán volt egy másik nehézség. A, színmun, a, a, a Szerbia nem akart adni immunitást, de végül sok húzavona után úgymond funkcionális immunitás fogalma alapján ez megvalósult. Tehát, hogyha szolgálatban ö, van a tisztviselő, akkor élvez immunitást, ha nem, akkor nem. A kérdésé, tehát az illető cselekmény szolgálatban vagy szolgálaton kívül történt -e, szerint esik ez alá, vagy nem alá. Ez tehát nem azt jelenti, tehát, hogy az illető személy saját hazájában ment, mentesülne a büntetőjogi eljárás alól, hogyha bűncselekményt követel. el Montenegróval a tárgyalások sokkal egyszerűbben haladtak, a megállapodásokat egy hosszú technikai forduló után tudtuk lekötni, megkötni. A politikai szinten némi időt vett igénybe montenegrói barátaink körében ez, de most arra elkészült a szöveg, és viszonylag gyorsan tető alá hoztuk. Ennek a megállapodásnak a szövege nagyon-nagyon közel áll ahhoz a modell státusz megállapodáshoz, amelyel indultunk, csak a földrajzi limitáció, cselekvési formák, a Frontex csapatok feladatai, immunitása. Egy nagyon fontos elem volt a montenegrói meg egy megállapodásban, az, az volt, hogyha egy bizonyos tevékenység nem hivatalos funkcióban történik, az IBCG csapatok részéről megállapodás kész szülesen arról, hogy ez a cselekmény mindenképpen ilyenként kell megálljon a Montenegro bíróság előtt is. Ez szerintünk méltányos követelés volt, jóváltuk. Az, a, a firommal való tárgyalások során rendkívül fontos volt számukra egy téma. Ők látták 20 évvel ezelőtt, megtapasztalták egyik állampolgáruk egy, egy ottani állampolgár halált egy NATO katona részéről, akit aztán kimentettek az országból. Ezért ö, ők tartózkodnak attól, hogy segítsék a visszatérését egy a Frontex csapat tagjának annak hiányában, hogy a főigazgató ezt megerősítené. Tehát itt volt egy külön elem erről a firommal kötendő megállapodásban, és Montenegrónak is megadtuk ezt, akik, amely figyelemek kísérte a firmalkat tennő megállapodásokat, és ők is szerették felbéteni a sajátjukba. Bosznia-Hercegovina ügyében éppen karácsony szintén lezártuk a tárgyalásokat, és most haladunk a aláírás felé. A fő probléma Boszniával kapcsolatban az volt, hogy ők szerették volna kiterjeszteni a földrajzi hatályt, hiszen az európai határőrzeti ügynökség szabályzata korlátozza a harmadik ország határain való bevetést lehetőségeit. Bosznia azt akarta, hogy a Montenegróval való és Szerbiával való határára is terjesszük ki a műveletet. Jelenleg ez jogilag nem lehetséges, ám az Európai Ügynökség szabályozásának felülvizsgálata során szeptemberben ez irányú módosítást javasoltunk itt, jelenleg azonban jogilag ez nem lehetséges. Mindezt úgy, hogy általánosan támogatjuk az Európai Határvédelmi Szolgálatot, és ez tulajdonképpen a végrehajtó hatáskörök átadásán keresztül történik. Volt egy másik fontos kérdés a bosnyákokkal. Ők nagyon rövid határidőt szerettek volna a döntéshozatallal kapcsolatban, hogy mi az, ami hatáskörön belül történt, illetve munkavégzés közben is mi az, ami nem. Pedig itt nagyon fontos lenne a bizonyítékok megvizsgálása, úgyhogy mi végül is elfogadtuk azt, hogy az igazgató gyorsan fog dönteni, ugyanakkor nem ö, egyfajta rákényszerített határidő mellett. Ez egy jó a kompromisszum, és a bosnyákokkal megállapodtunk ebben. Végül is egy horizontális megközelítést alkalmazunk a modell jellegű a megállapodás kapcsán. Itt le is állnék, és hogyha vannak kérdések, akkor nagyon szívesen válaszolok rájuk. Ennyit szeretnék elmondani. Köszönöm szépen, Simon. Ez nagyon átfogó a ismertetése volt a helyzetnek. Köszönöm szépen még egyszer. Sajnos nincsenek itt a jelentéstevők, illetve árnyék jelentéstevők ma reggel, ezt nagyon sajnálom különben. Megvizsgáljuk azonban, hogy esetleg valaki más hozzá kíván-e szólni. Birgit és Judit Sargentini Birgiti először a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy ismertették a helyzetet. Már a prezentációban is szó esett arról, hogy néha vannak olyan kérdések, amelyek újra és újra felmerülnek. A másik oldalon viszont gyakorlatilag a helyzet bármilyen országban, bármilyen határon más és más, úgyhogy én alapvetően két kérdéssel szeretnék visszatérni. Az első az az, hogy az európai határőrök az alap, tehát abban az országban hatáskörre rendelkező harmadik országbeli határőrség felügyelete alatt végzik a munkájukat, és konkrétan mi történik akkor, hogyha az európai szabályokkal ez nem kompatibilis? Ezt jó lenne még egyszer leellenőrizni, és a másik pedig a panaszmechanizmus. A kérdés az arra vonatkozik, hogy vajon a migránsok tudják-e pontosan, hogy miek a jogaik a határ átkelőn, és bárki tájékoztatja őket a jogaikról, és hogyha ez nem lehetséges, akkor esetleg van-e arra lehetőség, hogy harmadik személyek vagy civil szervezetek hozzáférjenek a helyzethez, a területhez, hogy az ő segítségükkel valósuljon meg a panasztétel, amennyiben az alapjogok sérülnének. Köszönöm szépen, Birgit. Judit következik. Köszönöm szépen. Én nagyon szkeptikus vagyok az európai határőrök eh, harmadik országokban való működtetésével kapcsolatban, ezt mindenki tudja, úgyhogy ezt nem is fejteném ki. De most két kérdést eh, vizsgáljunk meg közelebbről. Az első, amikor Bul- Bulgáriában jártunk a török határon, és ott a Frontex működését vizsgáltuk egy misszió keretén belül, ott eh, azt láthattuk, hogy nagyon szoros az együttműködés az európai oldal, tehát a bolgárok és a török oldal között tehát gyakorlatilag nagyon szépen felszerelt európai oldalt láthattunk, és amint a határhoz, vagy hát a kerítéshez közeledő embereket láttak, azonnal tájékoztatták egymást mert az sem, de ugyanakkor ez nekünk nem tetszett, mert azt se lehetett tudni, hogy ez a személy ez esetleg egy törökországi helyzet elől kíván elmenekülni. Tehát honnan lehet azt messziről megállapítani, hogy törökökről van ez szó, vagy harmadik országból való menekültekről, ezt több kilométeres távolságból nem lehet megállapítani. Én úgy gondolom, hogy az együttműködés kicsit túlságosan is jól sikerült, legalábbis az én ízlésem szerint, Viszont itt most az európai határidő örök mind a két oldalon a határ mindkét oldalán együtt fognak működni. Ez úgy tűnik, hogy még szebb együttműködéshez vezethet. De hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy olyan emberek, akik mondjuk éppen egy országból menekülnek, nem fogják őket leállítani, egész egyszerűen azért, mert annyira jól sikerül az együttműködés a különböző határőr szervezetek között. És a bosznia hercegovinai kérés is érdekelne engem, hogy ők ugye szeretnének segítséget kérni a szerb montenegrói határ őrzésével kapcsolatban, és ön pozitívan válaszolt erre, ami pedig azt jelenteni a gyakorlatban, hogy hogyha ez megvalósulna, akkor tulajdonképpen szerepet vállalnánk hasonlóképpen, mint a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején, vagy lehet, hogy még most is egyébként van ilyen szerepünk, de ennek semmi köze a migrációs kérdésekhez, ez inkább a konfliktusokkal kapcsolatos együttműködés a háború utáni időszakban a Balkán területén. Én nem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy nekünk ez tetszene, hogy ismét ilyen közvetítő szerepet vállalnánk a Balkán országai között. Tehát hogyan is Miért gondolják önök azt, hogy erre szükség van, és miért adtak erre pozitív választ? Most nem arról van szó, hogy ezt megtesszük-e vagy nem, de hát ez azért mégiscsak egy lehetőségként most már felmerül a jövőre nézve. Köszönöm, Judit, bárki más hozzá szeretne szólni, nem? Akkor Simon, kérem válaszolja a kérdésekre. Köszönöm szépen. Talán kezdjük azzal a kérdéssel, vagy kérdésekkel, amelyeket Cippel asszony tett fel, de én azt gondolom, hogy ezeket gyakorlatilag össze is lehet foglalni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is tudjuk védeni az alapjogokat, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az alapjogok megvalósulnak. Ez több szemszögből is meg lehet közelíteni ezt a kérdést, mi történik akkor, hogyha mondjuk valaki a csapatból az adott ország parancsnokságától kap valamilyen utasítást, amely mondjuk az európai értékekkel vagy jogszabályokkal ellentétes, vagy potenciálisan az alapjogok ellenébe megy. Valóban itt nagyon fontos az, hogy a szabályzatban szerepel az, hogy az alapjogok tiszteletben tartása nagyon fontos követelmény, és ez szerepel is tehát a szabályzatban, és ami pedig az ernyő megállapodást illeti, hát ugye itt vannak esetleges tehát potenciális tervek, amelyeket műveleti tervekre fordítanak aztán le, vagy alakítják ezt át, és ott nagyon konkrétan biztosítani kell az alapjogok megvalósulását. Akár például az, a személyes adatokra vonatkozólag is. Ez nagyon fontos, ez szerepel tehát az összes megállapodásban és szabályzatban minden szinten. Esetleg az is előfordulhat, hogy többszörösen is azt látjuk, hogy egy partner ország megsérti az alapjogokat, Például a visszatérítés, vagy a visszatérés tiltásával kapcsolatban. Nos, ezekben az esetekben trendekről beszélhetünk, visszatérő problémákról. Nos, ilyenkor az ügynökség igazgatója akár fel is függesztheti, vagy bezárhatja az adott határát kerülne a működést. Aztán volt egy másik kérdés a panaszmechanizmusokkal kapcsolatban. Nos, hát nagyon nehéz azt mondani, hogy minden egyes migráns, aki megpróbálja átlépni a határokat, az valóban tisztában van-e a jogaival, de azért alapvetően azt tudom válaszolni, hogy igen, mindkét fél számára kötelező érvényű az, hogy legyen panaszmechanizmus. Nos, a nyugat-balkáni partnerek esetében ez nagy valószínűséggel a Nemzeti Ombudsmant jelenti konkrétan, vagy valamilyen ekvivalens szervezetet, ami pedig az ügynökséget illeti, tehát azokban az esetekben, amikor a szabálysértést egy európai tisztviselő követi el, akkor az ügynökség mechanizmusát lehet felhasználni erre, tehát van is ilyen panasztevési mechanizmus az ügynökségen belül, és ebben az esetben az alapjogi tiszthez lehet fordulni. De gondolom, hogy ezzel önök is tisztában vannak. Nézzük most a további kérdéseket Szárgentini asszony részéről. A bolgár-török határon a helyzet egy picit másként néz ki. Egész egyszerűen azért, mert az ügynökségi munkatársak, akik ott működnek, nem rendelkeznek végrehajtó hatáskörökkel, vagyis az együttműködés a bolgár határőrség és a török határőrség között valósul meg, tehát az ügynökség az igaziból csak egy támogató szereppel bír ebben az esetben. Én úgy tudom, hogy a az ilyen megállapodásban résztvevő országokkal mindenképpen egy minimális emberi jogi um, záradékot uh, beépítünk a megállapodásainkban, tehát nem uh, kötünk megállapodást olyan országokkal, ahol nagyon komoly aggályok uh, merülnek fel az alapjogok tiszteletben tartásával kapcsolatban. Nézzük Boszniát. Nézzük meg a bosnyák helyzetet, a bosnyák szemszögből. Nos, hát igen, valóban kemény a nyomás, főként a bosnyák-horvát határon. Itt a migránsok megpróbálnak az Európai Unió területére belépni. Ugyanakkor Bosnyi- Bos- Boszniában nagyon kemény nyomás helyezkedik a mi szerb határainkra is, mert szeretnének először Szerbiába belépni, azért, hogy aztán később az EU-ba tudjanak belépni. Éppen ezért európai határőröket szeretnénk itt is ezekre a külső határokra kihelyezni, végrehajtó hatáskörökkel rendelkeznének, azért, mert olyan, egy olyan megközelítés részeként kezeljük ezt a helyzetet, hogy ők jobban tudják majd holisztikusan kezelni a határvédelmi problémáikat, a jogalapja ennek pedig nincs meg, de a javasolt szeptemberi módosítások értelmében nagyon óvatosan közelítjük meg a kérdést, körbeírjuk azokat a körülményeket, amelyek mentén bizonyos emberi jogi szintek meghatározása vagy betartása mellett lehetséges lenne ez. De jelenleg ez még nem valósult meg, úgyhogy a helyzet egyenlőre így néz ki. Mindenesetre én értem azt, hogy miért is kérik ezt a bosnyákok, hiszen az ő szemszögükből nézve a dolgot, ez egy nagyon nagy kihívás. Lehet, hogy az ő szemszögükből még nagyobb kihívás ez, mint tőlünk nézve a dolgot. Köszönöm. Okay, any, any supplementaries from both of you? Just quick one. Vannak-e még kiegészítő kérdések? Köszönöm, igen. Akkor el tudja mondani, hogy miért lenne az euró, EU számára fontos, hogy mégis így járjunk el? Mert én úgy értelmezem, hogy ugye mi most egy kicsit kiterjesztjük a határunkat egy harmadik ország felé. Well, I mean, it depends how... Nos, eh, attól függ, hogy eh, miben látjuk a célját ennek a megállapodásnak, hogyha abban, hogy hermetikusan lezárjuk a határokat, akkor van értelme annak, hogy akkor annak van értelme, hogy a horvát-bosnyák határa vigyük az embereket, az embereinket, a határőreinket, hogyha viszont az a célja, hogy a közös kihívásokkal küzdködő partnereknek segítsünk, egy kicsit önzetlenül is akár, akkor ez lenne a másik megoldás, tehát akkor a bosnyák külső határ. Én ezt érzem magamhoz közelebbinek. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy folytatjuk harcias beszélgetéseinket a bizottsággal. Köszönjük ezt Simonnak és Juditnak. Köszönöm még egyszer ezt az átfogó magyarázatot, Birgitnek és Juditnak pedig köszönöm a kérdéseket. A következő koordinátorok ülésén Bosznia, Montenegro, Szerbia megállapodásokat ki fogjuk osztani. Köszönöm Simon, hogy eljött legközelebb gyengédebben bánunk önnel. Kedves kollégák, akkor áttérünk az ötös napi rendi pontra, ami a menekültügyi és migrációs alap. Június 12-én a bizottság kiadott egy javaslatot, amelyel megkívánja alaki, alapítani a menekültügyi és migrációs alapot. Ez egy fontos szektoriális eleme az MFF-nek, a következő MFF-nek. November 27-én Dali képviselő benyújtott egy jelentéstervezetet. 541 módosító érkezett hozzám. A módosítók határideje az eh, december 11 volt, tehát 541 módosítót kaptunk. Miriam, akkor én most át is adom a szót, hogy eh, elmondja nekünk, eh, mit gondol ezekről a módosítókról, ezt egy rövid vita fogja követni. Köszönöm elnök úr, és köszönöm mindenkinek, kedves kollégáknak is. Ehm, minden egyes nap szerintem bizonyítja azt, hogy a szabályos migráció területén kell erről lépnünk, és ehm, ezt gondoltam a módosítók elolvasásakor is, amit megköszönök egyébként már, mint a módosítókat a kollégáknak. Nagyon ehm, aktuális ez a téma, ugyanis Éppen tegnap eh, láttunk érkezni Máltára éppen egy eh, csoport migránst, akiket, eh, akiknek fogadását tagállamok elutasították, és korábban is érkezett érkeztek Máltára eh, személyek. Ez csak egy ország egy eset. Tudjuk, hogy 2018-ban ez többször lejátszódott, és azt is tudjuk, hogy ez nem az utolsó eset. Ez eh, mutatja azt a nagy különbséget, ami megfigyelhető azon tagállamok között, akik eh, vállalják a felelősséget, hogy megvédjék a migránsokat, és azon országok között, amelyek ettől eltekintenének. Én raportőrként mindenképpen utalni akarok akarok ezekre az eseményekre, és kimondani azt, hogy társjogalkotóként nekünk kötelességünk és felelősségünk a tagállamokat arra rábírni, hogy többet tegyenek, hogy szolidaritást mutassanak, ne csak szavakban, hanem tettekkel is. És most itt vagyunk, és arról beszélünk, hogy hogyan kell ezt a 10 milliárd eurót elkölteni. Én most megragadom a lehetőséget arra, hogy kimondjam, hogy itt nem csak pénzről van szó, hanem arról, hogy megfelelő szakpolitikánk legyen. A Miközben az életeket mentünk a földközi tengeren, a javasolt megoldások nem olyan megoldások, amelyeket az egész Európai Unió alkotott, hanem adhok megoldások egyes tagállamok részéről. És innentől kezdve elérkezünk a szolidaritás elvéhez, amely elv egyébként benne van a 80-as cikkében a szerződésnek, az alapító az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek, és ez beszél a szolidaritásról, illetve a felelősségi körök méltányos megosztásáról, beleértve azoknak pénzügyi következményeit. A javaslatomban a 80-as cikket én az alap jogalapjaként neveztem meg, és úgy tűnik, hogy ebben a pártok megállapodni látszanak. Más árnyékelőadók is tettek hasonló javaslatokat, ez egy pozitív lépés, és reméljük, hogy a parlament ezt eh, fent tudja majd tartani a tanácssal való tárgyalások során is ezt az álláspontot. Másik dolog az az, hogy eh, úgy tűnik, hogy az alapot eh, továbbra is integrációs célra is szeretnék használni. A frakciók a, ebbe, erre vonatkozóan is nyújtottak be módosítókat, a Noha nyilván a visszaküldésekről is szól az alap. A Libe már véleményt mondott az alap nevéről korábban, eh, amikor a bizottság a menekültügyi migrációs és eh, integrációs alap elnevezést szeretné megtartani. Eh, továbbra is folytatni akarjuk az együttműködést a harmadik országokkal, erre vonatkozóan is benyújtottak egy sor módosítót, kompromisszumokat kell találni, illetve egy köztes útat a között, hogy egyrészt az alap elsősorban az Európai Unión belül segítsen, ugyanakkor legyen annyira rugalmas, hogy a harmadik országban is tudjunk pénzt költeni akkor, hogyha azok megfelelnek az előre megszabott feltételeknek. És aztán ott van a partnerség elve, ez megint egy olyan téma, amivel sok frakció foglalkozott a módosítóiban, és ezek hasonlítanak is az én módosítóimhoz. Ezt majd át fogjuk beszélni az árnyék előadókkal, és megpróbáljuk megtalálni a megfelelő megfogalmazást. Az ötödik dolog, amit mondani akarnék, az a költségvetésre vonatkozik, illetve az idevágó módosítókra, ugyanis egyes frakciók megbolygatnák a tematikus programok, illetve a nemzeti borítékok elosztását. Én úgy gondolnám, hogy a bizottság felosztását nem feltétlenül kell megváltoztatni, de meghallgatom az érvelést másik oldalról, az elő, árnyékelődők oldalásáról. Egy másik változás, amit szeretnék eszközölni, ez a minimális százalékok kérdése. Egyes frakciók ezt támogatják, mások nem. Itt lehet majd esetleg kompromisszumot kialakítani. Az biztos, hogy egy fix minimális százalékos allokációban meg kell állapít, állapodni majd az integráció vonatkozásában. Itt is sok különböző megközelítést látunk a módosítókban. Úgy tűnik, hogy egybevágó állás pontok alakultak ki, a jobb monitoring, az átláthatóság, illetve a parlament felé, felé történő jelentéstétel kérdésében, az alapok végrehajtása vonatkozásában is. És 30%-ra emelhető a félidős felvizsgálat után a tagállami allokáció. A módosító, a függelékeket is megcélozta egy sor módosító, nem csak az árnyékelőadók, hanem jó magam részéről is. Itt is próbálok majd kompromisszumokat létrehozni, amelyeket remélem, hogy a többség támogatni fog. Én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy a következő hetekben figyeljünk oda, mert ez lesz az egyik legnagyobb konfliktus a tanással. Köszönöm az árnyékelőadóknak a munkájukat és elkötelezettségüket következő árnyékelődői ülésre jövő héten Strasbourgban kerül sor, addigra az első csomag módo, kompromisszumos módosítót elkészítjük. Köszönöm mindenkinek. Hát ez olyan volt, mint hogyha tankönyvből olvasta volna fel. Köszönöm, Miriam. Jönnek az árnyék előadók. Lenárt, a néppárt nevében köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Dali asszonynak a munkát, amit eddig kifejtett, és különösen azt, hogy inkluzív módon szervezte meg a munkát. Mert már a prezentáció előtt is több árnyékelődői találkozónk volt, és jön az első hivatalos is nem sokára, és a kompromisszumos javaslatokat én is szívesen várom. És köszönöm összes kollégámnak a 700 módosítót, amelyet beterjesztettek, mutatja ez, mennyire elkötelezettek, és azt is, mennyire fontos a téma. Egyetértek a jelentéstevővel, aki múltkor is elmondta, hogy a hatékony szolidaritás a tagállamok között fontos része a migrációs kihívások kezelésének, és örülök annak, hogy a szolidaritás és a tehermegosztás az alap céljai között is szerepel, és az összes frakció is osztja ezt a meglátást. Egyetértünk a jelentéstevőből abban is, hogy a megfogalmazás az, hogy a legális migráció támogatása a tagállamok gazdasági és társadalmi igényei szerint jó megfogalmazás, ez lehet pozitív hatással a tagállamra, és ezt be is tudjuk mutatni. Ami az alap nevét illeti, mint többen említették, több kollega javasolta a név módosítását. Én a néppárt nevében azt javasoltam, tegyük hozzá a visszatérítést is a címhez, mert abban mindenki többé kevésbé egyetért, hogy a visszatérítés is fontos része és legkevésbé fejlett része az EU migrációs politikájának. Több módosító is tükrözi ezt, ezért nem volna rossz gondolat, hogyha a címben, a nevében is megjelenne az alapnak. Egyes frakciók számára ez problémát jelent, ezt értem, ezért a jelentős tevővel tárgyalva szerintem egy jó kompromisszumot tudtunk kialakítani, ez pedig az, hogy az alapot átnevezzük pénzügyi alap az integráció, asszilum migráció végrehajtására, és ennek a rövidese Miriam alap lenne, ami a jelentéstevőnek biztosan kedvére való. Harmadik országokkal kapcsolatban röviden. Igen, szeretnénk szigorú szabályozást harmadik országok finanszírozására, ám olyan módosítókat nem szívesen látok, amelyek alapvetően kizárnák a harmadik országokat, vagy csak szomszédos harmadik országokra szorítkoznának. A migrációs feladatok, illetve célok, konkrét célok fényében nagyon sok ország releváns lehet együttműködés szempontjából, nézetünk szerint például az összes kibocsátó és tranzit ország ide sorolható. Ilyen értelemben ki kell terjesszük a lehetőséget arra is, hogy finanszírozzunk ilyen országokat, ilyen harmadik országokat is együttműködjünk. Persze a szomszédság politikai szer eszköz is játszik szerepet a e tekintetben, ám az nehezen megjósolható, hogyan alakul a migráció, és hogy az ICI hogyan tud a következő 7 évben megfelelni ennek a feladatnak. Úgyhogy nem zárnánk ki semmiféle harmadik országot előre az együttműködésből. A rugalmasság szükségességéről már múltkor is beszéltem. Ez alap rugalmas kell legyen. Annak érdekében, hogy igazodni tudjon azok az a kihívásokhoz, amelyek felmerülnek. Nem támadjuk, hogy a kiadások minimum szintjét meghatározzuk. Rugalmas módszertan kell ahhoz, hogy célzott finanszírozás valósuljon meg a legfrissebb igények alapján, ezek a friss igények pedig gyorsan változhatnak. Ezek azok a pontok tehát, amelyekre utaltam volna, és e, várom a mai megbeszélés is, meg a jövő heti ülést, hogy ezeket rendezni tudjuk. Köszönöm szépen, nagyon átfogó beszámoló volt, bár egy kicsit talán e, hát lekezelő lehet az, hogy így, nevezik, így nevezné az alapot, ahogy. Tudom, hogy nem ez volt a szándéka. Meglátjuk, hogy jelentéstevőnek eh, ínyére van ez, vagy sem. Hát ezt én így látom. is ugye a keresztneve. De következő adunk a konzervatív frakcióból Lundberg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Az a javaslat, ami a költségvetéssel kapcsolatban a migráció és a menekültügy kérdéseire vonatkozik, strukturális problémákkal bír, ezekkel először meg kellene küzdenünk, még mielőtt elfogadnánk. Először is a stabilitásra vonatkozólag, de nem csak, bizonyos tagállamokban akár a segítségnyújtás módja is megkérdőjelezhető, hiszen nagyon hosszú évek óta tömeges migrációval kell megküzdeniük bizonyos országoknak. Tehát csökkennek az összegek, és a migránsok leginkább gazdasági okokból érkeznek, vagyis ami a menekültügyet illeti, nagyon fontos lenne az, hogy jól működjön ez a rendszer, tehát költségvetési szempontból a prioritások azokkal kell, hogy foglalkozzanak, akik valóban gazdasági migránsoknak mondják magukat. Meg kell mindent tennünk annak érdekében, hogy minél hamarabb ezeket az embereket hazaküldjük. el kellene gondolkozni azon, hogy milyen állapotban is van az uniós társadalom, az asszimiláció, az integráció meg kell valósuljon, ugyanakkor valahogyan ezen a ponton a kultúráinkat és a társadalmunkat is át kell alakítsuk, ugyanakkor mindez az egyes személyek felelőssége, és nem a tagállamoké, vagy nem a helyi önkormányzatoké. Tehát fontos lenne az, hogy ezt az összeget felére csökkentsük, és garantáljuk azt, hogy minél hamarabb hazaküldjük mindazokat, akik az unió területén szeretnének maradni gazdasági okoknál fogva. Az Európai Unió területén sokkal kevesebb ösztönzést kellene biztosítani az illegális bevándorlás számára, hogy a biztonságot garantálni tudjuk az állampolgárok részére. Jön a zöld. Árnyéki a Keller parancsolj. Köszönöm, és köszönöm a jelentéstevőnek az össz a kifejtett munkát, és az, hogy bennünket is bevont az események folyamába. Az én frakcióm számára nagyon fontos volna az integráció szerepeltetése a címben, mert az nagyon gyanús, hogy az integráció kikerült a címből. Korábban benne volt, most a bizottság, és azt mondja, hát az integráció nem olyan fontos, ez, ez, ez nekem gyanús. Jó lenne, ha benne lenne. Aztán számunkra fontos volna, nagyon fontos volna az is, hogy azok egyensúlyhiányjal is foglalkozzunk, amely megjelenik itt. Tehát, hogy nagyon sok pénzt tennek, tennének a visszatérítésbe, holott, ha megnézzük a tennivalókat és a finanszírozási igényeket Európa szerte, a menekültek integrálása a legnagyobb feladat, és itt lehet pozitív változást hozni. Erre kéne koncentrálni tehát. És az integráció, illetve a jogi utak kell, hogy hangsúlyt kapjanak, amelyekre már van most is lehetőség. Ehhez ma kell pénz, kell némi súly mögötte. Ebben az értelemben terjesztünk be tehát módosítókat, és várjuk az együttműködést a többi árnyékeladóval, meg a jelentéstevővel. Köszönöm. Én is köszönöm, Ská. Van-e további hozzászólás? Nincs. Akkor Miriam, visszatérek hozzád. Zárszó. Gyanánt. Köszönöm. Bocsánat. Az Európai Bizottságot illeti meg még a szó, mennyiben kíván élni vele. Elnézést. És aztán merjem bocsánat. Ami a bizottságot illeti, természetesen egy kis korrekcióval élnék, mert talán félreértés van afelől, hogy a javaslatunkat hogyan írtuk meg, és mely prioritásokat finanszírozná. Az egyes melléklet az elosztási kulcsot tartalmazza, és ez nem határozza meg, hogy pontosan hova menne a, a, a pénz. A javaslat arról szól, hogy bizonyos tagállamokat segítünk, ám ezek nem feltétlenül mindig ugyanazok. És és rangsorolni. Az, hogy át, helyeznénk a hangsúlyt a visszatérítésre, a pénzekkel ez nem feltétlenül helytálló. Itt csak a kritériumok valósulnak meg, amelyek alapján kiosztják a allokációkat a tagállamokra, ám nem specifikálja azt, milyen módon költik el ezeket elköltség előre. A tagállam tehát úgy csatornázza be a finanszírozást, a, ahogy az igényei kívánják. Ami az alap címét vagy nevét illeti, én azt gondolom, hogy semmi gyanút keltő nincsen a, a címben. Pusztán arról van szó, hogy ebben a teljes MFF csomagban az integrációt átfogó módon szeretnénk megvalósítani, és az ESF plusz eszköz létét is hangsúlyoznánk. Az integráció nem csak ezt az alapot érinti természetesen, nem csak ezt kezeli, ám igyekszünk mind a két alapon keresztül kezelni a helyzetet oly módon, hogy a tagállamok igényeik szerint tudjanak hozzáférni ezek az eszközökhöz. Köszönöm. Ezt a végét nem értettem a logikáját a utolsó mondatának, de a, tag, a jelentős talán igen. Mindjárt meg de az első, az első menetet értettem, a másodikat nem nagyon. tevője szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az árnyékadóknak és a bizottságnak. Hosszú tárgyalások, megbeszélések állnak mögöttünk a bizottsággal arról, hogy pontosan mi a célja ennek a konkrét alapnak, és a konkrét pontról is volt elég sok szó már, amelyet most hallottunk. Számunkra, számomra hogy mondjam így, számomra, mint jelentős számára jelen pillanatban nem elég azt mondani, hogy az integráció egy horizontális aspektus magában a rendeletben. Én nekem erősebb érzéseim vannak. Ezzel kapcsolatban nagyobb hangsúlyt kéne kapni ez a pont, horizontális -e vagy sem. Nyilvánvaló, hogy ahogy már az elejétől láttuk, ez egy nagyon sok ellentmondást keltő téma. Tudom, hogy ütköznek a nézetek, az én munkám az, hogy egy jó, szilárd kompromisszumpozíciót alakítsunk ki, amely a szakbizottság, meg aztán a plenáris támogatását is elvezi. Értem, hogy egyes frakciók egyes ellene vannak a fő témáknak, van a konvergencia pontok, ugyanakkor más főpontokban más frakciókkal. Afelől mindenkit biztosíthatok, hogy őszintén arra törekszem, hogy előrelépjünk ebben a dologban, olyan jogszabály jön létre, amely lefed minden aspektust, amelyet, amelyet foglalkoznunk kell. Utolsó pontként köszönöm Lenersz úrnak a javaslatát, hogy Miriam alapnak nevezzék el ezt. Én azonban nem vagyok ilyen nagyra törő. Köszönöm. Emlékeztek arra mindenkit, hogy néppárt, egy néppárti előadó AMF nevet javasolt, EMF név helyett annak idején erre is emlékezzünk. Köszönöm még egyszer, és további jó együttműködést várok, és kívánok nekünk. Köszönöm. Talán a címen még majd lehet gondolkozni. Komolyabbra fordítva a szót, köszönöm a kemény munkát, a e témadosszéban köszönöm az árnyékadóknak is. A Liberben a szavazás január 29-én lesz, és köszönöm az előadóknak és az árnyékadóknak meg a bizottságnak is. Kedves kollégák, most következik a hatos naperendi pont, Európai Határőrség. Itt a módosításokat fogjuk megvitatni. A jelentéstevőnk Roberta Metzola, a javaslat nagyjából 1600 módosítást kapott, és most meg is adnám a szót rögtön a jelentéstevőnek, Roberta Metzolának, az Európai Határőrség kérdésében. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon gyümölcsöző találkozóink voltak a múltban, az elmúlt napok során, elmúlt hetek során is. A jelentés bemutatását követően novemberben és a saját módosításaim kizárásával 1500 módosítás érkezett a kollégák részéről, ettől a szakbizottságtól és más szakbizottságoktól is a bizottsági javaslathoz. Világos az, hogy nagyon-nagyon sok parlamenti képviselőt érdekel mindez, minden frakcióból gyakorlatilag, és megpróbálják szorosan nyomon követni azt, hogy mi történik ebben a kérdésben. Még nem zárult le a helyzet, technikai és politikai szinten is egyeztetünk a kompromisszumok kialakítása érdekében, főként azért mondom ezt, mert fontos az, hogy be tudjuk fejezni ezzel a dosszéval kapcsolatos munkáinkat még a parlamenti ciklus lezárása előtt. Számunkra ez egy fontos prioritás, és így is kezeljük. Nos, a módosításokat különböző témánkra fogom lebontani a legnagyobb változások, amelyeket az Európai Bizottság javasol, arra vonatkoznak, hogy lenne egy állandó um, állomány, és ezzel kapcsolatban rengeteg módosítás érkezett. Világos az is, hogy a bizottság um, határidejei 2020-ra szeretné ezt megvalósítani, ez nagyon nehéz, ezzel a problémával foglalkoznunk kell. Ami az összetételt illeti, erre ezzel kapcsolatban is rengeteg módosítás érkezett, szeretnénk rugalmas testületet létrehozni, ugyanakkor fontos az is, hogy a különböző igényeknek is meg tudjunk felelni. Különböző kategóriák alakulnak ki a testületen belül, egy gyors reagálású erőt szeretnénk létrehozni, és ezen keresztül lehet megvalósítani a céljainkat. Fontos lenne az is, hogy jobban oda tudjunk figyelni a rövidtávú kihelyezett határőrökre, mert ezen keresztül talán csökkenteni tudjuk a nyomást, főleg a kisebb tagállamokra nézve. Fontos lenne a képzés kérdésével is foglalkozni, akár az állandó állomány, akár a rövid vagy hosszú távú kiküldött állomány tekintetében. Fontos lenne átlépni egy teljes mértékben megvalósult akadémia kialakítása irányába, és fontos azt is figyelembe venni, hogy a legambiciózusabb javaslatok persze drágábbak is, és ezeknek hatása van az Európai Unió humán erőforrás erőforrásaira is, főként az oktatók tekintetében. A kompetenciák ugyanakkor a tagállamokkal szemben továbbra is ezeket tiszteletben kell tartani. Nagyon sok olyan módosítás érkezett, amely arra vonatkozik, hogy a tagállamok hozzájárulásával valósulna meg mindez vannak olyan módosítások is, amelyek csökkentenék a hatás, az EU-s hatáskört a testülettel kapcsolatban. Ezekben az esetekben úgy kell ezt megvalósítani, hogy ne károsítsuk az esetleges hatékonyságot és ugyanakkor biztosítani kell az alapjogok megvalósulását minden egyes javaslatban. Az ezzel kapcsolatos javaslataimat beterjesztettem, ezeket a társjelentéstevők, illetve árnyékjelentéstevők is támogatják, itt ezek főként az alapjogi ügynökséggel való együttműködésre vonatkoznak, nagyon sok tagállam támogatja egyébként ezt, és az ezzel kapcsolatos záradékokat a 2016-os tárgyalásokba is beépítettük. Egy fontos másik kérdés az úgynevezett ellenőrzött központokra vonatkozó rész. Nagyon sok tagállam illetve nagyon sok parlamenti képviselő reagált erre. Én ezzel kapcsolatban azt javasoltam, hogy várjunk addig, amíg ezt jobban definiálják a bizottság részéről, és akkor egy informált döntést tudunk majd hozni, és majd akkor meglátjuk azt, hogy a definíciót megkívánjuk -e változtatni, vagy pedig esetleg a hotspotokkal egyesítjük mindezt, vagy a referenciákat úgy, ahogy van, töröljük. És végül a visszatérítés kérdése a harmadik országokkal való együttműködés keretében. Nem szeretnénk azt kockáztatni, hogy az Európai Unióban nem megengedett tevékenységekben részt vegyen az ügynöksége, ezért öt záradékot beépítettem a jelentéstervezetembe, ezt jó néhány további módosítás erősíti, amelyek további részletekkel szolgálnak. Ezen keresztül a lehető legpontosabb fogalmazást tudjuk lehetővé tenni, ugyanakkor a helyzet egészen más, mint két évvel ezelőtt, már csak azért is, mert most már vannak olyan megállapodások, amelyeket az ügynökség szomszédos államokkal kötött meg. Én úgy gondolom, hogy ezeket az áradékokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet a tevékenységeket az alapjogok tiszteletben tartása nélkül megvalósítani. Én meg vagyok győződve arról, hogy sikerül majd kiegyensúlyozott megoldást kialakítanunk. Még egyszer várom a kollégák megjegyzéseit, véleményét, tovább fogok dolgozni az árnyékjelentéstevőkkel és a munkatársakkal, annak érdekében, hogy a kompromisszumok elfogadhatóak legyenek a frakciók többsége számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez is egy nagyon nagy fájl, hogyha erről 24-én fogunk szavazni, hát ez egy elég hosszú munka lesz, nézzük, akkor az SZND is árnyékjelentéstevőt, Birgit, nem? Niedermüller úr nincs itt. Az ICR e árnyékjelentéstevője köszönik. Először is szeretném megköszönni a munkát a jelentéstevőnek, ami a bizottsági jelentést illeti, öt rövid megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban az ICR részéről. Egyrészt az ICR-nak az a véleménye, hogy nagyon fontos mind a külső, mind a belső biztonság szempontjából a határvédelem megvalósítása. Éppen ezért nem szeretnénk további erőforrások átcsoportosítását látni az ügynökség részére. A módosításokban azt olvassuk, hogy egy fokozatos átállást javasol a jelentéstevő. Ez alapvetően ezt osztjuk, és másrészt pedig látom, hogy rengeteg olyan módosítás is van, amely a, a határőrök képzésére vonatkozik, erre utalta a jelentéstevő is. Az ICR úgy gondolja, hogy az lenne a legjobb, hogyha egy minimum standardekben alap, megállapodnának a tagállamok, és nem kellene egy külön európai képzési intézetet létrehozni, mert ez nem lenne túl költséghatékony, és nem hiszem, hogy segítene bennünket abban, hogy hatékonyabban hajtsuk végre ezeket a feladatokat. És végül pedig a visszatérítésre vonatkozó részt nem ellenezzük. Nagyon sokan ennek ellenébe mennek a módosításokon keresztül, de szerintünk a javaslatok a jelentéstevő részéről megfelelőek, ezek az emberi jogokat is szín, figyelembe veszik, és hát ugye ne felejtsük el, hogy már eleve milyen feladatokkal kell megküzdjön ez az ügynökség. Persze értsük, értjük azt is, hogy a harmadik országban való a segítségnyújtás nagy port kavar. Nem gondoljuk azt, hogy ezt konkrétan ellenezni kellene, de meg kell vizsgálni azt, hogy milyen mandátum alatt kívánjuk ezt megvalósítani, és milyen feltételek mellett, milyen keretek közé tudjuk mindezt beszorítani. És hogyan lehet mindezt értékes munkává alakítani. Az ICR részéről vannak azonban vörös vonalak is, hogyha azt látjuk, hogy a politikai irányítás részéről változások tapasztalhatóak, akkor ezzel kapcsolatban mi nagyon aggódunk, mert a tagállamoknak kell megadni a központi szerepet, nem az Európai Bizottságnak. Ugyanakkor várjuk azt, hogy az árnyékjelentéstevőkkel tovább tárgyaljunk, és reméljük, hogy megfelelő kompromisszumokat tudunk kialakítani. Köszönöm szépen, jön az ALDE, Natali Grisbeck. Köszönöm szépen. Miután ez az első találkozunk idén, ezért én is szeretnék önnek, kedves elnök úr és az összes kollégának, mindenkinek boldog új évet kívánni, akikkel még nem találkoztam. Ez egy fontos év lesz, és természetesen szeretném megköszönni Roberta Metzolának a munkáját, aki nagyon nehéz, sűrű, kemény munkát végez ezzel a dossziével kapcsolatban. Ráadásul ez egy igen vizibilis látványos dosszié, amelyre az európai polgárok is odafigyelnek. Már megkezdődtek a munkák, annak ellenére, hogy eléggé nehéz, és bizonyos pontokban nagyon szerteágazó véleményeket fogalmaztak meg a különböző frakciók. Köszönjük tehát a kompromisszumkészséget, a nyitottságot, az, hogy meghallgat bennünket, mert így lehet konkrétá tenni egy olyan eszköz megvalósítását, amely az európai igényeknek megfelel. Nézzük most az én frakcióm véleményét. Magam részéről és a frakció részéről is jó néhány módosítással éltünk. Ezeknek az a célja, hogy ambiciózusabb európai célokat valósítsunk meg. Egyébként ez volt mindig is a meggyőződés az én frakciómnak, ez néha egyébként mindennel szembe megy, de hát fontos lenne a Schengeni terület védelme, ehhez pedig egy olyan eszközre van szükség, amely konszolidált módon működik a külső határok védelmének tekintetében is. ez az igazán európai márkajelzés, hogy úgy mondjam, még a korábbi ügynökség egyesítésében is tapasztalható. Most néhány módosítást szeretnék kiemelni. Az egyik az állandó testület létrehozása. Mi védjük ezt a gondolatot, hogy legyen egy állandó kontingens, tízezer személyről lenne itt szó, tízezer határőrről. A bizottsági eredeti javaslatok szerintem nem megvalósíthatóak, főként a határidőkkel kapcsolatban, úgyhogy objektíve megvalósítható célokat kell megfogalmazni, mert különben kontraproduktívvá válunk, és nem felelünk meg az európai polgárok felé közvetített üzeneteinknek sem ami a kontingenst illeti, az állandó kontingenst, ez európai kontingens lenne, az első kategóriát kellene favorizálnunk ezen belül, ez pedig gyakorlatilag az állandó ügynökségi munkatársakat jelenteni. Mert különben az európai kultúra, ez a fajta egyesítés vagy egyesülés nem valósul meg, és ezért a módosításokban továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy egy igazi képzési központ is létrejöjjön. Persze ott vannak a tagállamok is, de jó lenne, hogyha európai szintről is lendületet tudnánk adni ennek a testületnek, hogy egy közös képzés alapján egy közös szellemiség alakuljon ki. Második pont, ezzel kapcsolatban is módosításokat terjesztettünk be a külső határokra vonatkozólag, főként a bűnözés elleni harc miatt, ez egy nagyon fontos kérdés, és a migrációs politikához is kapcsolódik, illetve a visszatérítéshez, de nem gondolom, hogy ez kell legyen a központi kérdése ennek a résznek, éppen ezért ezt mi továbbra is hangsúlyozni fogjuk. Ami pedig a visszatérítéseket illeti, a mostanáig végzett munkánk során nagyon sokan finoman szólva aggódtunk azzal kapcsolatban, hogy egy harmadik országból másik harmadik országba való kitoloncolás hogyan valósítható meg, ez szerintünk nem tartozik az ügynökség hatáskörébe, ezért nagyon sok a kérdőjel bennünk, és várjuk is a választ egyébként az Európai Bizottság a jogi szolgálatok részéről. Ugye itt az ellenőrzött központokra gondolok főként, ami hát azért miféle koncepció ez, ezt soha senki nem definiálta, most ez a hotspothoz hogyan viszonyul, szerintem ezt nem vehetjük félváról. Mindenképpen a munkák során ezt a fajta kettősséget vagy nem pontos fogalmazást ki kell kerülni, és nagyon örülünk annak, hogy a jelentéstevő is elfogadta ezt a gondolatot, és azt, hogy az adatvédelem mennyire fontos számunkra. Nos, hát röviden ennyit szerettem volna elmondani, összefoglalva a frakcióm álláspontját. De természetesen nagyon jó szellemiségben, együttműködés keretein belül folytatjuk még a tárgyalásokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Natali. És most következnek a további árnyék jelentéstevők, de nincsenek itt. Ská, te vagy a zöldek árnyék jelentéstevője, megadom a szót. Uh, Köszönöm a uh, raportőrnek uh, ezt a munkát. Mi is megvizsgáltuk a módosítókat. Számunkra nem annyira fontos, hogy milyen kategóriába tartoznak a határőrök, és hányan vannak, inkább az érdekel bennünket, hogy mit csinálnak, és hogyan csinálnak, vagy hogy csinálnak-e egyáltalán valamit. Mert Eh, ha ekkora eh, létszámbővítést akarunk eh, kialakítani, akkor felmerül a kérdés, hogy végis, mégis ezt miért csináljuk. Nyilván ebben az esetben például a határon átnyúló bűnözés elleni fellépés is elhangzott érvként, ami számomra furcsa, mert Frontex esetében nem ez a We go very much along. Nem ez a feladat. Alapvetően oda kell figyelni az alapjogi eh, garanciákra is, eh, ha növelni akarjuk a Frontex eh, jogköreit, akkor ezzel ki kell terjeszteni az alapvető jogi tisztviselőnek a jogköreit is. A az ellenőrzött központokkal kapcsolatban nekünk is vannak eh, kérdéseink, hogy is miről szól ez az egész egyelőre. Elég szkeptikusan állunk ehhez. Lehet, hogy meg fognak tudni győzni, nem tudom. Ami pedig a visszaküldéseket illeti, Natalihoz csatlakozva osztom az aggodalmakat. Harmadik országból, negyedik országba visszaküldeni valakit, ez hogyan működne, különös tekintettel arra, hogy a mi óvintézkedéseink vagy garanciáink ezekben az esetekben nem érvényesíthetőek, hiszen a Frontex nem EU joghatóság alatt járna el. Tehát ezt ellenezzük. Egyébként nagy örömmel fogjuk folytatni az együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönjük, Ská! EFTD részéről Laura Ferrara következik. Köszönöm szépen, Claude, és én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, Roberta Metzolának. Nagyon nehéz munkát végez ő, már csak azért is mondom ezt, mert a határidők igen szűkek, és ugyanakkor a fájl az hát nagy és fontos is. Castaldo és más kollégákkal együtt 109 módosítást terjesztettünk be a bizottsági javaslathoz. Ezeknek az a célja, hogy egyrészt a az ügynökség saját kezdeményezéseit nyírbálnánk meg, mert úgy gondolnánk, hogy elképzelhető, hogy tehát, hogy ez csak akkor kellene megvalósuljon ez a segítségnyújtás, hogyha azt kifejezetten kéri az adott tagállam. A, az ügynökség egy értékelést kell végezzen a külső határok állapotáról az egyes tagállamokkal kapcsolatban. Az ú, tehát a, a különböző tagállamok közötti határátkelőkön a az ellenőrzések újra bevezetésével kapcsolatban is beterjesztettünk módosításokat, és szeretnénk csökkenteni 500 személyre a testületbe delegált személyek számát, és ugyanakkor Varsóból szeretnénk Reggio Calabriába tenni a központot, ez Olaszország déli területén van, ez azért is fontos, mert logisztikailag is közelebb van a földközi tengeri műveleti térséghez. Ezen kívül azt is kértük, hogy csak adminisztratív támogatást nyújtson az ügynökség, mert a tagállamok kezébe kell hagyni a döntéshozatali jogot, és az úgynevezett ellenőrzött központokban határvédelmi hatáskörben kellene elvégezni a menekültügyi eljárásokat, tehát a nemzetközi oltalom vonatkozó eljárásokat itt le lehetne folytatni. Ezek azok a gondolatok, amelyeket szeretnénk megvalósítani, szeretnénk érvényre juttatni ebben a rendkívül fontos fájlban. Köszönöm. Köszönöm, Laura. Oh, um, Köszönöm. Um, oh, Mr. Leo, Leontini, please. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen nagy munkát végzett eh, Metzola asszony, nagyon kiegyensúlyozott és nagyon eh, oda, nagy odafigyeléssel végezte a munkáját. Az európai határvédelem rendkívül fontos, eh, kulcsfontosságú kérdés, úgyhogy nem is akarok a konkrét javaslattal túl sokat foglalkozni, mert ezt támogatom. Én csak azt a módosítást szeretném ismertetni, amelyet én terjesztettem be, és amelyet Mussolini és Madeira asszonyokkal együtt terjesztettünk be. Ennek a célja az lenne, hogy az Európai Határvédelmi Ügynökség székhelye Katániába legyen. Azért mondjuk ezt, mert ez a helyszín az, e- a stratégiai szempontból a földi tenger közepén van, úgyhogy nagyon fontos az, hogy Afrikához közel. Ráadásul Olaszország az az egyik tagállam, amely az elmúlt évek során a lehető legtöbb menekültet fogadott be, illetve a tengerből kimentett emberek száma is nagyon magas volt, úgyhogy szimbolikus értelemben is fontos lenne ez számunkra. A javaslatot ugyanakkor nem szabad, hogy úgy értelmezzük, hogy Varsót akarjuk büntetni, vagy Lengyelországot akarnánk büntetni, nekik valami mást kellene adni, inkább a földrajzi szempontok vezéreltek bennünket Katánia városával kapcsolatban, hiszen ott már most is az Európai Unió a regionális task force-ának központja található. Katániában több mint 134 ezeren laknak, és területén található Olaszország harmadik legnagyobb repülőtere. Lavallettával is szoros együttműködést lehetne kialakítani, hiszen uh, így uh, a migráns válságot kezelő uh, két ügynökség együttműködését tudnánk tovább erősíteni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ennyire pozitívan fogalmazta meg a jelentéstevő ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm nem tudom, hogy az elnökségnek van -e ezzel kapcsolatban álláspontja, hiszen a tanácsban ugye a tízezer körül van valami vita. Van mondani valójuk? És utána esetleg átadnánk a szót a bizottságnak, hogyha hajlandók. Mi történik most a tanácsban? Ezt kérdezném a tanácstól. Okay, good morning everybody. Uh... Jó reggelt kívánok! Én eh, a román állandó képviseleten dolgozom, a tanács nevében eh, beszélek, én vagyok a felelőse ennek a jogalkotási anyagnak. Köszönöm, hogy megkaptam a szót, köszönöm a képviselőknek, hogy eh, elmagyarázták, hogy mi a, az álláspontjuk ezzel a javaslattal kapcsolatban. Azzal kezdeném, hogy a mi elnökségünk számára ez egy nagyon fontos jogalkotási anyag. Ezért is folytatunk nagyon intenzív munkát a tanácsban annak érdekében, hogy a tagállamok nagy többsége számára elfogadható kompromisszumot kialakítsunk. Ahogy önök is tudják, az osztrák elnökség egy részleges közös álláspontot alapított ki a visszaküldésekkel harmadik országok együttműködésével kapcsolatban. Önök itt most erről még beszélnek, ha jól értettem, hogy megfelelő kompromisszum legyen. A mi célunk az, hogy a tanácsban szeretnénk egy tárgyalási felhatalmazást kapni a lehető leghamarabb és lezárni még ebben a jogalkotási ciklusban ezt a témát. Ami a legsúlyosabb kérdést illeti a tanácsban, megpróbálunk kompromisszumot találni az állandó állományjal kapcsolatban. Ugye itt megint a, a tízezer emberről eh, van szó alapvetően, annak végrehajtó hatásköreiről, illetve a disztribúciós táblázatról vagy kulcsról. A következő eh, időszakban is eh, koncentrálni fogunk erre a témára, miközben nem hanyagoljuk a többi részét a szövegnek. Együtt akarunk működni a parlamenttel is, és együtt eh, akarjuk ezt a dossziét minél hamarabb lezárni. Köszönöm. Én, én is azt gondolom, hogy mindenki minél előbb leszeretné zárni ezt a témát, de nyilván a tízezres létszám az egy súlyos téma. Ön tehát a tanács nevében járt, 23-án lesz miniszteri ülés, ha jól értem, vagy jól tudom, és nyilván ott ez napi renden szerepel majd. Azt örülök, hogy annak örülök, hogy azt mondta, hogy a képviselőket folyamatosan tájékoztatni fogják, mert ez szükséges is lesz ez a fajta együttműködés, hogyha tényleg ilyen szűk határidővel be akarjuk fejezni ezt a munkát. Nem tudom, a raportőr akar-e még feltenni kérdést a bizottságnak. Igen, szeretném, hogyha a bizottság válaszolna a kérdésekre, amik itt elhangzottak. A bizottság részéről készen állnak arra, hogy, tá- hogy válaszoljanak? Well, um, thank Thank you very much. Good morning. Köszönöm. A bizottság részéről szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, előadónak, árnyék előadóknak a az elvégzett munkát, illetve azt, hogy prioritásnak minősítik ezt az anyagot, számunkra is nagyon fontos ez eh, a jogalkotási munka. Minél hamarabb szeretnénk eredményeket elérni. Egy sor kérdés elhangzott ma, Elég sok kérdés elhangzott. A különböző bizottsági ötletekkel kapcsolatban um, mi minden módosítót meg szeretnénk vizsgálni alaposan, különös tekintettel az alapvető jogi aspektusokra, és ebben a munkában eh, hajlandóak vagyunk nyitottan folytatni ezt a vizsgálatot, ami az ügynökség nagyobb szervezetbűnözés elleni szerepét illeti. Ez egy érdekes felvetés, de biztosítani kell azt, hogy az Európollal ne legyen átfedés, illetve érdekellentét. Itt az intézményközi együttműködés, vagy az ügynökségközi együttműködés hangsúlyoznám ki elsősorban. Egyelőre erre a két dologra szerettem volna reagálni. Köszönöm az erőfeszítést. Okay, um, so thank you very much. Can... Köszönöm. A raportőr kap akkor szó. Thank you. How much time do I have, Chair? Mennyi időm van, elnök úr? Amennyi időre szüksége van, azért, azért ne, ne essen túlzásba. Vigyázzon, mit, mire ad felhatalmazást elnök úr, észszerű határokon belül. Más képviselőknek ezt nem merném így mondani. Köszönöm. Szeretném megköszönni az összes kollégának hogy támogatják a munkámat, és hogy hajlandóak folytatni az együttműködést. Talán eltérőek az álláspontok, de mindannyian megoldást szeretnénk kialakítani. A kollégáktól én azt hallottam, hogy mindenki prioritásnak tekinti, a román elnökség is ezt mondta, és ezt üdvözlöm. Szeretnék az elnökségük alatt befejezni ezt a munkát. Éppen ezért én csak azt ismételném meg, hogy a parlament továbbra is elkötelezett az iránt, hogy a tanácssal megállapodjunk. Feltenném újra a kérdést, és a bizottsághoz fordulva rákérdeznék az ellenőrzött központokra, és különös tekintettel arra, hogy pozitívan reagáltak az alapvető jogi felvetésekre. Emellett szeretném azt is jobban körüljárni, hogy a szövegben mit értünk az alatt, hogy az ügynökségnek jelentősebb szerepe legyen a szervezet, fel, a szervezet bűnözés elleni fellépésben. Egyet megértettem azt, amit a bizottság képviselője mondott, hogy oda kell figyelni más ügynökségek jogköreire, de ugyanakkor, amikor egy ilyen fontos jogalkotási munkát végzünk, akkor ki kell azt is fejezni egyértelműen, hogy ennek a ügynökségnek is lehet szerepe ebben a fellépésben, különösen ott terepen, a határok mentén az ECR tréninggel kapcsolatos megjegyzésére reagálva elmondom, hogy meg kell vizsgálnunk a kompromisszum készítés során, hogy hogyan járjunk el, ami a harmadik országokból indított visszaküldéseket illeti, tehát azokat az eseteket, amikor nem az európai jogi keretek közt járunk el. Itt érdemes tisztázni azt, hogy arról van szó, hogy olyan országokkal működnénk együtt, amelyeknek van megállapodása az EU-val, és ebbe a megállapodásba, ezekbe a megállapodásokba lehetne módosításokat eszközölni a visszatérítésekkel, a visszaküldésekkel kapcsolatban. Tudom, hogy ezt az ötletet most dobom be, de azt mindenképpen tisztázni akartam, hogy itt most nem olyan országokra gondolunk, amelyekkel ilyen jellegű kapcsolatunk egyáltalán nincs. Itt olyan országokra gondolunk, amelyekkel már van együttműködés, és ahol meg lehet vizsgálni azt, hogy milyen további együttműködés lehet kialakítani ezen a területen, hogyha ők is hajlandóak persze erre, és megtartva az, betartva az összes szabályokat, különös tekintettel a menekültügyi főbiztos állásfoglalásaira. Tudom, hogy eltérőek az álláspontok, de én úgy látom, hogy az ellenőrzött központok vonatkozásában is történhet előrelépés, meg kell kérdeznünk a bizottságot, hogy mit értenek ez alatt, és mi a jogalapja ennek az egész elképzelésnek. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm. És ahogy azt már mondtam, Azt tervezzük, hogy 24-én ezzel újra foglalkozunk, nagyon jelentős témáról van szó. Köszönöm még egyszer mindenkinek. Hetes napi rendi pont következik, közösségi vízum kódex létrehozása. Az első három oldalú megbeszélés az december 13-án történt. Juan Hernando, Fernando López Aguilar a az előadónk, és ő fog erről most beszámolni. Köszönöm, Claude, elnök úr, a lehetőséget, hogy az eszmecseréről beszámolhatok, illetve arról, hogy hogy állnak a dolgok ezzel a témadosszéval kapcsolatban. Először is szeretnék röviden beszámolni az első triológus eredményével, amely a vízumkodex tárgyában történt. 13-án a plenárison Strasbourgban indult a triológus, még az osztrák elnökség égisze alatt. Az utolsó, az előbb, utóbbi plenárisülés szakon. Emlékezzek rá, hogy elég nagy nyomásnak voltunk kitéve munkánk során, hiszen külső és belső határidők szorítottak bennünket, mégis sikerült időben befejezni. Nem volt ez könnyű. És különösen köszönhető ez a munkatársaknak most az új határidők szorítanak bennünket, melyek abból adódnak, hogy a mandátum vége közeledik. Szeretnénk, hogy a vizemkodex létrejönne, és jóváhagyásra kerülne még ebben a ciklusban. A végső megállapodást a tirológusban szeretnénk elérni január 28-án, és van erre lehetőség, ez működőképes lehet. koreper általi jóváhagyás lehetősége a február 6 ülésen és a Libyában való szavazás február 7-én vagy 18-19-én e, végül is működőképes, és akkor március, március első vagy második ülésen lenne a plenárisan a szavazás. Mindez azt jelenti, hogy a napirend minden majdnem napi tervet, hát egy napi lebontású menetrendet feltételez. Ez nagy feladat, nagy falat. Pragmatikusan kell dolgoznunk, és igyekeznünk kell tartani azt az álláspontot, amelyet az Európai Parlament plenáris ülése decemberben jóvá hagyott. Ez az üzenet, amelyet a tanácsnak is át kell adnunk, ha akarjuk, hogy ez a vizumkódex sikeresen létrejöjjön és működjön még ebben a ciklusban. Eljött tehát ide olyanak, hogy rugalmasak legyünk, és kiálljunk a kompromisszum mellett. Ez pedig azt is jelenti, hogy meg kell próbálnunk tartózkodni, illetve a, a, a minimális szintre szorítkozni, illetve vörös vonalakra koncentrálni, és mindannyian arra kell törekedjünk, hogy rugalmasan eszmét cseréljünk, eszmecserélve a tanácssal, próbáljunk tartani egy önegyensúlyt, amelyek, amely meghatározza majd a következő tárgyalásokat, és végül az is nyilvánvaló, ugye több ülést tartottunk már, plenáris üléseket, szemináriumokat, meghallgatásokat a stakeholderekkel, akik kifejezték konkrét aggájaikat a vízumkódexel kapcsolatban ezen ülések során, és igyekeztünk felhívni az Európai Parlament figyelmét, vagy a tárgyalófelek figyelmét ezekre a pontokra, és arra, hogy mennyire fontos, hogy végre lezárjuk ezt a témadossziét, amely persze a elvégben is a célunk. Igyekszünk tartani a, a menetrendet és az ütemet, hogy a tárgyalások sikeres lezárulását megcélozhassuk ahogy ezt már az elején is leszögeztem. A következő triológus Strasbourgban lesz. Január 17-én. Úgyhogy abban bízom, hogy az előttünk álló munka az árnyék előadók támogatásával sikere viszi majd. Köszönöm. Becker úr, a néppárt árnyék előadója hozzá kíván szólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy tegnap az árnyék előadóülésen már megállapítottam, nagyon konstruktívan folyt le az az ülés, nagyon nagy mértékű volt a kölcsönös megértés, még a, a különféle pontok képviselői között is, a szakbizottságban dolgozó frakciók képviselők között, ám a plenárisra való szavazása felkészülve azt kell mondanom, hogyha továbbra is ütköző vélemények maradnak fel, például nem csak ösztönzőket akarunk adni, hanem szankciókat is szerintünk, ez fontos ebben a témában, és ha ezekben a fontos témákban jutunk, az jó. Ahogy elmondtam a jelentéstevőnek, aki a tárgyalásokat vezeti, gondolni kell arra is, hogy a tanács részéről milyen lépések várhatóak majd. Mint mondottam, konstruktívan folytak a tárgyalások Aguilar előadó vezetése alatt, és várom a továbbiakat. Köszönöm. Köszönöm, Becker úr. Az ALDE. de Depré úr. Köszönöm szépen. Tout d'abord, je voudrais euh, remercier Félicie szeretném megköszönni López Ágilár jelentéstevőnek, hogy nyitva áll előttünk mindig, és hogy vele tárgyalni lehet a szárnyék jelentéstevői üléseken. Tegnap szerintem nagyon konstruktív, nagyon pozitív napot zárhattunk le, úgyhogy nagy mértékben támogatjuk azt, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a kódex megvalósuljon még a jogalkotási ciklus lezárása előtt. Ez politikai értelemben is nagyon fontos lenne minden frakció számára. Ami a megállapodások tartalmát illeti, nem hiszem, hogy itt konkrétan vörös vonalakról beszélhetünk, de minden esetre egy nagyon ne, tehát egy nagyon világos preferencialistát azért kialakítottunk, és például ennek része az is, hogy minden tagállam tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy konzulátusokat hozzon létre, vagy más tagállamokkal megállapodásban közös konzulátusok működtetését valósítsa meg, ahelyett, hogy azonnal a privát szférához fordulnak. Ez egy nagyon egyértelmű preferencia számunkra, a közszférát kell ebben az értelemben használni. Ami az érzékeny pontokat illeti, a tagállamok számára mindenképpen konzek- valamilyen következmények kellene legyen annak, hogyha nem írják alá azokat a megállapodások, amelyek megállapodásokat, amelyek a visszatéréssel kapcsolatban kell megvalósítaniuk. Ez számunkra egy nagyon fontos preferencia, és természetesen nyitva állunk, és bízunk a jelentéstevőnkben. Thank you very much, Gerard. And, uh, um, Köszönöm szépen. Mária Krisztina Gue árnyékelődő kapja meg a szót. Oui, merci, monsieur le président. Je tiens tout d'abord à remercier le... Köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek, és mindazoknak, akik ezen a dosszién dolgoztak. Azért is mondom ezt, mert már elég régóta foglalkozunk ezzel a dossziéval. Valóban nagyon nagy munka valósult meg, és sajnálom azt, hogy ezt most ilyen hirtelen kelljen lezárni a tanácssal. Ugye itt a mandátum vége, ezzel magyarázható mindez, de hát én is szeretnék néhány vörös vonalra emlékeztetni. De még azelőtt szeretnék arra emlékeztetni, hogy a vízumkódex alapvetően olyan emberekre vonatkozik, akik rövid távon kívánnak az unió területén tartózkodni. Főként turistákról és üzletemberekről van szó. Úgyhogy mindazok a korlátozások, amelyek ebben a szövegben szerepelnek, azokra az emberek millióira fognak vonatkozni, akik gyakorlatilag évről évre az Európai Unióban látogatnak turisztikai céljal. Nem ezen az eszközön keresztül kellene az úgynevezett illegális migráció ellen harcolni. Szerintem céltévesztettünk, de miután sajnos jó magam és a frakcióm is kisebbségben vagyunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ezért ezt szerettem volna csak egyszerűen megjegyezni. Néhány gondolatot azért kiemelnék. Nagyon sokat vitáztunk már azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a vízum mentesség költségét kivállalja, főként a kiskorúak számára, illetve mindazok számára is, akik valamiféle kulturális, iskolai, egyetemi csereprogramok megvalósításán munkálkodnak, de még a sportot is ide sorolnám. Most nem azokról beszélek, akik idejönnek tanulni, hanem rövidtávú csereprogramokról, vagy látogatásokról. Persze, mi alapvetően nem értünk egyet a visszafogadási megállapodásokkal. Döpre úr által elmondottak szerintem egy kompromisszumot jelenthetnének, mert szerintem nagyon negatív lenne az, hogyha az érintett országok állampolgárainak kellene megfizetnie azt az árat, amely a visszafogadási politikából adódik. És Döpre úrral is egyetértek azzal, hogy sajnos egyre gyakrabban történik meg, több, több szempontból is egyetértek Döpré úrral, Carry on. tovább, tovább, asszonyom. Mit is mondott utoljára, Döpré úr? Oui, exactement, merci. Ja, igen, igen, most már köszönöm. Tehát persze, hát egyetértünk, egyetértünk, de hát ez ritkán történik, úgyhogy tudja is rögtön, hogy mire gondolok. Tehát itt arról a prioritásról van szó, amit a vízumok kiadásával kapcsolatban a közintézményeknek adnánk, hiszen jól tudjuk, hogyha magáncégeknek kiadjuk ezt alvállalkozásban, akkor sokkal drágább költségekkel kell számolni. És végül, én azt hiszem, hogy ebben is egyetérthetünk Döpré úrral, hogy megőrizzük a vízum igénylés lehetőségét a határállomásokon is. Szerintem nagyon-nagyon negatív lenne, hogyha ezt a lehetőséget bezárnánk. És ez számunkra vörös vonal is, úgyhogy remélem, hogy ebben a tanács azért mégiscsak észszerűen fog dönteni. Okay, thank you very much, Marie Köszönöm szépen, Marie Christine. Anna. Röviden hozzátenni valamit? Én csak azt akartam elmondani, hogy kulcsfontosságú eredmény szerintem az, ami a ciklus végére kéne, hogy megvalósuljon a parlament részéről egyfajta eredményként. Tehát politikai láthatóságot kell adnunk ennek az utolsó ö, húzavonának, ami a, a teológusban folyik. Nem csak technikai ügy ez, persze, nagyon sok technikai kérdést felvet, persze, ahol politikai döntésre van szükség, ám a szakbizottságnak és önnek, elnök úr, politikai profilt kell adni, hogy a tanács érezze, érezze az ütés erejét, és hogy érezze a dolog súlyát, hogy miről, mekkora dolog forog fenn. Hiszen ez hatalmas hitelesség hiányt jelent, hogy olyan incidenseket látunk, mint amit tegnap a szívocs során látszódott, mert hogy nincsenek legális belépési utak az emberek számára, hogy menekdékjogot kérjenek, nincs más lehetőség, mint hogy olyan helyzetbe tegyék magukat, amelyek révén a tagállamok rá kényszerülnek döntésekre. Láttuk a meléjei misszió során is, találkoztunk emberekkel. Emlékszem egy egyiptomi családra például, akiket szétválasztottak a, a határon, a marokkói oldalon a, az asszonyt egy csecsemővel átengedték, az apát a kisebb, a nagyobb gyerekkel ott tartották, hogy pénzt csavarjanak ki belőlük. És azért jöttek így, mert nem volt humanitárius vízum, nem volt legális, szíriai családban, bocsánat, nem volt legális útvonal számukra. Tehát az abszolút minimum az lenne, hogy humanitárius vízumok ügyében megalapodjunk. és Juan Fernando és a többi árnyékeladó megfelelő támogatást kapjon, hogy politikai súlyt kapjon a munkájuk, láthatóságot, és ezzel nyomást gyakoroljunk a tanácsra, hogy még a ciklusban megállapodásra jussunk. Köszönöm szépen! A nagyon érdekes jelentés és visszajelzést öntől és az árnyékadóktól. Röviden. Köszönöm a hozzászólásokat a szakbizottságnak szerettem volna beszámolni a helyzetállásáról, és arról, hogy a menetrend mennyire szorít bennünket. Nagyon nagy, nagyon kemény menetrend, de ez összesen 20 napunk van ahhoz, hogy a triológust lezárjuk, azért annak érdekében, hogy legyen esélye annak, hogy sikeresen lezárjuk a márciusi plenárison pozitív szavazással. És köszönöm az összes árnyékeladónak, és a hozzászólásokat. Anna Gomes részéről, aki nem is árnyékiladó, csak kommentált. Mindennyitnek köszönöm. Igen. Kőkemény, csúnya harc volt ez. Évek óta próbáljuk keresztülvinni ezt a dolgot, mióta az Európai Bizottság, mióta az Európai Bizottság jókkal kezdeményezett. Megjuttuk minden kérdést, technikai és politikai szinten. A többször belépést, kis vízumot, a kaszkádrendszert, a kötelező reprezentációt, amit nagy tagállamok némelyike ellenez szívósan, és a visszafogadással való összekapcsolást. Igyekeztünk észszerű egyensúlyt létrehozni a kompromisszumok tekintetében a decemberi szavazás során. Most el kell végezzük a munkát, és köszönöm a rugalmasságot, készséget, a kompromisszum készséget a tanács részéről, ezzel lehet talán javítani ennek a mandátumnak az egyensúlyát, tekintettel arra, a hunterős vízumok és a jogos útvonalak, Európai nős útvonalak megnyitásának lehetőség azok számára, akik valóban menekülőben vannak, és ezzel életeket mentsünk meg és ezzel a, a, az a morális álláspont is konzisztensé válik, amely mellett kiállunk. Köszönöm. Én is köszönöm. Köszönöm szépen az összes kollégának. Mehetünk tovább. Következő napi rendi pontunk, látom az előadó éppen jön be. A következő napi rendi pont az európai kapcsolattartó migrációs tisztviselők hálózata, egy, egy rekaszt. Jelentős tömeg közben elmegy? Cecilia, uh, a te jelentésed talán Nem kell szaladni, csak gyere be. Is it okay? Yeah, this is the item. It's okay, relax, no problem. Csak szép nyugodtan, komótosan. Ez időt az arra is, hogy aláhúzzam annak fontosságát, amit Juan Fernando mondott, a ö, tisztviselőkért, a munkatársak fontosságáról és a román elnökség munkájáról, meg az eddig elvédett munkáról példátlanul nagy munka volt ez, és sürgősen történt. Nem túlzok, de hát jól látható az eredmény ennek a munkának tényekben. És ez a munka minőségének köszönhető. Köszönöm. Juan Fernando még egyszer. Ez nagyon világos. És jól mutatta be. Most pedig egy újabb témadosszien következik, nagyon bonyolult ügy. Az immigrációs kapcsolattartó tisztviselők hálózata 177 módosító futott be, Cecilia Kienge az előadó, aki meg bemutatja a módosítókat. Cecilia, készen állsz? Parancsolj! Akkor megadom a szót. Hogy beszámolj arról, mit gondolsz a módosítókról. Grazie, Claude. Köszönöm, Claude. És szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek is a munkáját ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Ahogyan már te is utaltál rá, 177 módosítás érkezett a különböző frakcióktól. Ezeken már hetek óta dolgozunk technikai szinten, és megerősítem azt is, hogy szeretnék javasolni az árnyékjelentéstevőknek egy olyan szöveget, amelyel a legtöbben egyet fognak tudni érteni, amely az új kihívásoknak megfelel és hozzájárul ahhoz, hogy legyenek olyan tisztségviselők, akik megfelelőképpen tudják az uniós prioritásokat képviselni a migráció területén. Kezdjük a kevésbé vitatott kérdésekkel, amelyekkel kapcsolatban a következőket kellene elmondjam. Úgy tűnik, hogy a frakciók nagy mértékben egyetértenek, főként a definíciók tekintetében, az összekötő a tisztek kapcsán, illetve az irányító testület és az Európai Parlament részvételen mindezzel kapcsolatban. Vannak persze még továbbra is csomók, amelyeket meg kell, ki kell bogoznunk a feladatkörökkel kapcsolatban, és itt világossá szeretnék tenni egy alapvető koncepciót. Egyrésztről igaz az, hogy ezek az összekötő tisztek nem alteregói az ENSZ munkatársainak, és nem az a feladatuk, hogy a humanitárius helyzetet vizsgálják a harmadik országokban. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem is helyettesítik a tagállamok szolgáltatási intézményeit a visszaküldés tekintetében. Tehát ezek a figurák korlátolt hatáskörrel rendelkeznek, a humanitárius helyzettel kapcsolatban tudnak információkat adni a befogadó országban és a központokban is. Nagyon fontos számunkra az, hogy a hármas cikk négyes bekezdésében fogaltaknak megfelelően ezek az összekötő tisztek támogathatják majd nem csak a visszatérést, hanem a családegyesítést és a monitorozását azoknak a személyeknek, akiket visszaküldtek. Remélem, hogy együttműködésképesek lesznek az árnyékjelentéstevők, és hát várom a bizottság és a tanács hozzáállását is. Remélem, hogy minél hamarabb el tudjuk majd fogadni ezt a javaslatot. Köszönöm. Thank you very much, Cecile. Um... Köszönöm, Cecil. Nézzük az árnyék jelentéstevőket, nem tudom, ki van itt. Natalie? Nem, elnézést. Roberta? Nem baj, Natali is beszélhet előm. Nem, nem, legyél csak te, hiszen te vagy a néppártól. Alessandra Mussolini nem tudott eljönni ma. Ő úgy gondolja, hogy a bevándorlás és a, azok a személyek, akik ebben dolgoznak, racionálisan kell megközelítsék a kérdéseket, és úgy gondolja, hogy a tranzit és származási országokban betöltött feladatuk nem szabad, hogy átfedésbe kerüljen más ügynökségek feladataival. Fontosan az is, hogy az európai és a nemzeti erők, akiknek szerep jut az ezekkel, a tagállam, ezekkel az államokkal való együttműködésben, hatékonyan tudjanak együttműködni, és hogy kerüljék el a, az anyagi és emberi erőforrások megkettőződését, fontosan a hatékonyság, a visszafogadás, illetve a visszatérés tekintetében. A harmadik országokban kihelyezett személyeknél meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munkát a jelenlegi helyzethez képest. Mi egyetértünk a jelentéstevővel azzal, hogy a definíciók rendkívül fontosak, ezek szimbolikusan is erősíthetik az európai szerepét ezeknek a testületeknek. Az EPP a három ö, definíciót egyesíteni szeretné, ezzel kapcsolatban beterjesztettünk egy módosítást is, és fontos lenne a körök illetve feladatok meghatározása szempontjából is mindez. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy csökkenteni kell az idő, a bizottsági javaslatot, amely két évről szól, egy évre, mert állandóan változik a migrációs helyzet, és ezért célzott megoldásokat kell európai szinten biztosítani. És a néppárt továbbra is konstruktívan fog hozzáállni ehhez a kérdéshez. Köszönöm. Köszönöm, Roberta. Alde. Natali. Köszönöm szépen. Én is azt szeretném elmondani, hogy mi is nagyon örülünk annak, hogy sikerült előrelépni az összekötő tisztek meghatározásának kapcsán, és Cecil Kiengének szeretném köszönni a munkáját, nagyon nehéz munkát végez, de rendkívül konstruktívan közelíti meg ezt az érzékeny témát. Jó néhány módosítást is beterjesztettünk, ő természetesen továbbra is ezekkel fog foglalkozni. Én azt hiszem, hogy ezeknek egy része már most is szerepel a kompromisszumokban, a legfontosabb célok számunkra, abban ragadhatók meg, hogy az Európai Bizottság javaslata az alapjogokkal összhangban álljon, ezt egyébként a kollégák is hangsúlyozták, a migránsok alapjogainak tiszteletben tartása mellett nagyon fontos az, és itt inzisztálnék, a kiskorúak, a gyermekek helyzetét főként a nem, tehát a kísérő nélkül érkező kiskorúak helyzetét kell rendezni, hiszen ővelük kapcsolatban nagy felelősséggel bírunk. Őrájuk is vonatkoznak a kompromisszumok, és második gondolatként a hatékonyság biztosítása érdekében. Fontos lenne az, hogy ebben a dossziéban különböző fajta összekötő tisztekről beszélünk, akiket az eredeti képzé, képzettségük és a tapasztalatuk alapján fogjanak munkát kapni. Nagyon oda kellene figyelni arra, hogy például a, egy rendőr, háttérrel jelentkező a összekötő tiszt ne olyan feladatokat kapjon, aminek semmi köze nincsen ehhez a témához, és mit tudom én például logisztikai feladatokra oszták be, ahelyett, hogy a biztonsággal foglalkozna. De én azt gondolom, hogy ez magától értetődő, és fontos lenne a képzés biztosítása is, és el kell kerülni a kettős képzést, a határőrség, az európai határőrség által kialakított képzéseken is esetleg részt vehetnének tehát itt is ezt még tisztázni kell, hogy mindez milyen viszonylatban lesz a összekötő tisztek képzésével, tehát itt technikai kérdésekkel is foglalkoznunk kell még, majd a jövő héten ezeket tisztázzuk, és alapvetően az én frakcióm támogatja mindezt. Köszönöm. Thank you very much, Natalie. Köszönöm, Natalie. Elnézést. Jurek úr, nem láttam, hogy itt van, az ICR nevében kérem szólaljon fel most. Köszönöm szépen. Természetesen mi is e, támogatjuk mindazokat a tevékenységeket, amelyeknek a célja a hatékony e, határvédelem és e, az illegális bevándorlás megfékezése. Ugyanakkor aggódunk néhány módosítás miatt mert vannak olyanok, akik szeretnék az illegális bevándorlás legalizálását éltetni, és erre használják fel ezt a jelentést is. Főként a családegyesítés kihasználásán keresztül. Ne felejtsük el azt, hogy végül is pont azok kerülnek nehéz helyzetben, akiknek leginkább szüksége lenne a segítségre, és hát az emberek a tagállamokban, az állampolgárok nagyon aggódnak emiatt, de egyébként a migránsoknak is a legjobban felfogott érdeke az, hogy ne mm, növekedjen tovább ez a jelenség. És aztán oda kell figyelni arra is, hogy milyen módosításokat fogalmazunk meg, hiszen bizonyos módosításokban az szerepel, hogy ne védjük a határainkat, ez pedig egy nyílt támadás a jogállamiság struktúrái ellen. Nem szabad, hogy nyomásgyakorlás történjen. A tagállamoknak ugyanakkor az a feladata, hogy megvédjék határaikat, és ezen keresztül az ott lakó állampolgárokat, mert különben a tagállami jogba való beavatkozásról beszélhetünk. Természetesen nem szeretnénk azt, hogy az összekötő tisztek valójában bevándorlás párti ö, tisztekké váljanak. Az ő feladatuk az, hogy a tagállamok irányítása alatt működjenek, és ne végezzenek disruptív diszruptív munkát. Köszönöm. Czy to stanowisko zostanie poważnie potraktowane? És még egy dolog, az, hogy megszavazzuk-e vagy sem ezt a dokumentumot, majd attól függ, hogy mennyire veszik komolyan a mi véleményünket. Itt nem politikai ellentmondásról van szó, hanem konkrétan a az állampolgárok védelméről, a társadalmaink védelméről, és arról, hogy képesek vagyunk-e olyan feltételeket teremteni, amelyeken belül a különböző tagállamokba való a belépők kihasználják az ottani hézagokat. Köszönöm, Verzsiát asszony! Euh, Köszönöm, én is szeretném megköszönni Cecilnek a munkát, mert nagy munkát végzett, és elismerem a javaslatokban és a kompromisszumos tervezetekben is eh, látható ez a eh, nagy munka. Szeretnék én is eh, hozzászólni a témához, a migrációs téma ideologizálásához. Az összes migránsokat egy kalap alá veszik, ugyanazt gondolják róluk. Én el elképesztőnek tartom, hogy egy lengyel képviselő eh, így nyilvánul meg, miközben eh, a gazdasági migráció 60%-a Lengyelországba irányul jelenleg. Eh, én szeretném, hogyha Lengyelország tényleg tiszteletben tartaná azt, amit, ami, hogy tudná, hogy miről beszél egyáltalán. Az, a gazdasági migránsok 60%-a Lengyelországba ér. Eurostat statisztikát mondok, Jurek úr, kár ezzel vitatkozni. A migráció egy holisztikusan kezelendő kérdés, szoktuk mondani. Ez azt jelenti, hogy nem az illegális migránsokról szól csak, ezeknek a, az összekötő tiszteknek a szerepe az, hogy fellépjenek természetesen a, az illegális, illegális migráció ellen, de ugyanakkor menedzseljék a legális regráció, migrációt. Tehát foglalkozzanak a legális migránsokkal, azokkal is, akik kénytelenek ide jönni. Én szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Ázsiából legnagyobb a növekedés migráns ügyben, 20%-kal nőtt a legális bejövők száma onnan, tehát, és ez nem csak a közel-kelet egyébként, mert valójában itt a kínaiakról és az indiaiakról van szó elsősorban, tehát kár félrevezetni, meg össze-vissza beszélni, és állandóan ideologizálni ezt a kérdést, és ráadásul kioktatni bennünket, mert ez már kezd kínossá válni. Visszatérve az összekötő tisztek kérdésére, azt gondolom, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása szempontjából ez különösen egy hatékony eszköz lehet, mert közismert, hogy a nemzetközi egyezmények betartatása az ő feladatuk lenne, miközben a feladat hogy egyre nehezebb. Az összekötő tisztek, Cecil és Natalie egyébként nagyon érzékenyen kezelik ezt a kérdést. Ezek az összekötő tisztek gyakran olyan biztonsági hátterű tisztek, azt gondolom, hogy szereptévesztés, hogyha ebbe az irányba megyünk el. Felmerül egy sor kérdés, amelyben még dolgozni kell. Itt az összekötő tisztek hasznossá, hatékonyabbá tétele érdekében. E, mindenképpen el kell kerülni, hogy csak az illegális migrációval foglalkozzanak. E, nyilván egyesek közülük e, ezt teszik, de itt most egy hosszabb távú jogszabályról van szó, és a migráció jövőképe az holisztikus kell, hogy legyen, amely figyelembe veszi az összes paramét. Okay, um, thank you very much. Köszönöm kollégák. Tudom, hogy 11-kor kezdünk szavazni. Tehát kicsit össze kell szednünk magunkat, nyilván ez elsősorban az én hibám. Cecil, nem tudom, lezárja ezt a témát. Grazie, Claude. Köszönöm szépen, Claude, és köszönöm mindazoknak a kollégáknak is a hozzájárulását, akik valahogyan részt kívánnak venni ebben a munkában valóban figyelembe vettünk rengeteg módosítást, és szeretnék arra is utalni, hogy a legtöbb kolléga egyetértett azzal, hogy el kellene kerülni azt, hogy ezt a munkát, vagyis hogy az összekötő tisztek szerepét ideológiai színezettel töltsük meg. Szerintem nagyon konkrétan kellene dolgoznunk, és hozzá kellene járulnunk ahhoz, hogy a migrációs válság megoldását támogassuk. Itt egy holisztikus megoldásban kell mindenképpen gondolkodni. Köszönöm. Thank you for your hard work on this file, uh, Cecile. And... Köszönöm a kemény munkát, amit uh, végzett Cecile ezen a területen. Tizenegykor kezdődik a szavazás. Tudom, hogy sokan szeretnének mindenhez hozzászólni. Csütörtök van, kérem segítsenek. Szerencsére a következő téma az én jelentésem, tehát uh, tudok egy kicsit gyorsabban beszélni. Kilences uh, napirendi pontról van szó, nevezetesen arról, hogy külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az ekötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló Európai Panát és Tanácsi Rendelet. A cél az, hogy abban a pillanatban, amikor megszűnik az európai jog hatája a brit állampolgárokra nézve, akkor csináljunk valamit a külső határok átlépésekor, tehát a brit állampolgárok továbbra sem eh, se essenek vízum kötelezettség hatája alá. Kettes cikk eh, az 539 per 2001 EK e tanácsi rendelet eh, kifejezetten beszél a reciprocitástól, tehát hogy az Egyesült Államok vízumot vezetne be egy EU tagállam ellen, akkor nyilván változna a helyzet. Március 30-ától lenne érvényben ez az új rendelkezés, nagyon rövid jelentésemben módosítás nélkül el szeretném fogadni a bizottsági javaslatot. Több árnyékelőadónk van, az egyikőjük van itt. Rajta kívül, ha valaki akar hozzászólni, akkor most tegye meg. Martin Anderson az árnyékelők közül az egyetlen, aki itt van a GUE részéről. Okay, well, Martina, then... Martinával kezdjük, és aztán Dan. Um, Teljes mértékben egyetértek eh, az álláspontjával, elnök úr, nevezetesen a, azzal, hogy a brit és északír polgárok vízummentesen utazhassanak eh, rövid eh, időtartamú tartózkodásra az Európai Unió területére a képviselők a nagypénteki megállapodás fenn akarják tartani, és annak teljes keretét is. Olyan dolgokra kell most koncentrálni, azon belül is, amelyek révén megvédhetjük az északír lakosság érdekeit, ezek az emberek brit és ír állampolgárságra is jogosultak. Az ír északír polgárok további jogosultságainak fenntartása és azok jogainak fenntartása, akik írként azonosíthatók, azt mutatja, hogy olyan írpolgárokra is kell gondolnunk, akik Észak-Írországban laknak, az ír polgárok, akik eh, Észak-Írországban élnek, eddig róluk nem volt szó. A vízummentes utazás van. Továbbra is együtt fogunk működni. Köszönöm szépen, Dan. Egyet értek az elmondott az ön nézetével ezzel kapcsolatban. Ez egyetlen észszerű módszertan, amit elfogadhatunk, és ezzel orvosoljuk azokat az agályokat, amelyet nagyon sok ember oszt a mi részünkről tehát támogatjuk azt, amit elmondott. Észszerű eh, eljárás, ez a bizottsági is az, és szerintem Londonból is hasonlóképpen látják, így ez a kölcsönösségről szól, ami vízumügyekben meghatározó mindig, a vízummentes utazás tekintetében szerintem Londonban ugyanez a folyamat van eh, éppen ér érvényben. Az előbb szólt kollégám kapcsán a Brexit vonatkozásában a nagy pénteki megállapodás körében az is fontos, hogy Észak-Írország és London között se legyen semmi akadály. Erre is legyünk azért figyelemmel. Köszönöm szépen. Azt tenném hozzá, hogy egy, egy konszenzuális, konstruktív vita folyik ebben, ami bármelyben, bármely témában folyhatna hasonlóképp. Tehát a jelentésnek szentelt figyelem nem szorít háttérbe más ügyeket, amelyekben a britek és Európa egyetérthet a visszalépési megállapodás tekintetében a, jelen, az a kölcsönösség jó példa erre, és köszönöm, hogy kifejtette mindegyik fél, miért észszerű ez az eljárás. Jurek úr egy másik pontban akar hozzászólni? Az előző témához akar hozzászólni? Parancsoljon! Szerettem volna felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy a válasz jogán, jogával élve, egy állás, egy képviselő nevét is megremetették a vita során, és erre vonatkozóan van belső szabályozásunk. Ellenkező nem mertem volna szót kérni, ám a házszabály szerint, amely alapján dolgoznunk kell, képviselőt nem szabad megfosztani a jogától, azon jogától, hogy reagáljon, ha név szerint címzetté vált a vitában. Tehát nem új vitafordulót indítok ezzel meg, csak reagálnék erre. Jó, köszönöm. Akik nem tudnák, azoknak mondom, hogy Verzsiá asszony említette név szerint, ön, ön pedig most reflektált. Köszönöm, és elnézést. hogy nem reagáltam erre, és igaza van e formális eljárás szerint. Tehát a módosító benyújtások határideje e vonatkozóan január 16-a délután 4 óra. Köszönöm a két hozzászólást ebben az ügyben. Még a szavazások előtt van még egy témánk, 11-kor szavazzunk, mint mondtam, ez az utolsó témánk pedig a 11-es, 12-es naprendi pontok alatt van, 11-12. Gárnó úr az előadó, megalapodás az EU és Brazília között. Két javaslat kerül beterjesztésre. Mind a két témában Garnó úr a jelentős tevő néppárt részéről. Kérem, fejtse ki, miben áll ez a két eh, jelentés. Köszönöm, elnök úr. A két ajánlás tervezet az EU és Brazília közötti megállapodást témájában a, a normál víz, ö, ö, útlevelek, illetve a diplomáciai útlevelek hord, ö, tulajdonosainak rövid távú vízumenteséről. Októberben a, az engedélyezett tartózkodás maximum ideje 90 nap minden 180 napos időszakban. Az új koncepció kicsit pontosabban fogalmaz, napokban állapítja meg ezt, és az első belépéstől számolja, ami választad nagyon sok Éve az első nap, belépés napjától való számolást kivették a szövegből, mert ez nagyon sok félreérthető magyarázatnak adott teret. 2014. júliusában a bizottság elfogadott egy tanácsi döntési ajánlást, mert én megkezdették a tárgyalást a rövidtávú vízumok mentességének témájában való tárgyalások elkezdődhettek. A tanács csak akkor indíthatja a tárgyalást, ha a parlament jóvá hagyja, ezt. Én jelentéstevőként azt javaslom, hogy a parlament járuljon hozzá ahhoz, hogy mind a két megállapodást megkössük. Még egy dolog, nem kaptuk meg a hivatalos jogi kérelmet a tanácstól, ennek hiányában pedig elakadtak, vagy, vagy függőben vannak a függőben maradó eljárás, úgyhogy nagyon érdekelne, hogy mik a legújabb hírek ezzel a kérelemmel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you very much, Mr. <laughs> Köszönöm, Ungureanu úr. Van-e további hozzászólás? Um, the... A módosítja benyitásának határideje január 11 -e. Köszönöm, Ungureanu úr, a magyarázatát. 11-kor fogunk szavazni, addig szünetet tartunk. Köszönöm.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

Colleagues, uh, take your seats for the votes, and it's all electronic, so please have your... Kérem, mindenki foglaljon helyet, próbálják ki a kártyákat, ha nincsen kártyájuk, akkor a harmadik emeleten uh, forduljanak segítségért. And while everyone is sitting down, could I um, just repeat... Kérem, hogy uh, hadd ismételjem meg az, azt, ami korábban elhangzott. Köszönjük szépen mindazoknak a munkáját, akik a trilógusokon vesznek részt. Nagyon sok trilógus fut párhuzamosan. Köszönöm a munkatársaink munkáját is és a frakció kollégák, a szakbizottsági kollégák munkáját is. következő három-négy hónapra előre is. Várjuk meg, amíg mindenki leül, és akkor kezdjük. Akkor az első egy költségvetési mentesítési eljárás lesz a 2017. évi ügynökségi, uniós ügynökségek munkájával kapcsolatban. Franz úr a jelentéstevő. Hogyha nem kíván hozzászólni, akkor kérem, hogy kezdjük meg a szavazást. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Hatos módosítás, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Ez is elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Tízes, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadva. Mindenki leült? Akkor név szerinti szavazás következik, végső szavazás, megnyitom a szavazást. Closed. And that is carried 43 votes, 3 against and no... 43 igen szavazattal elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most következik a következő szavazás Franc úr részéről szintén, ez pedig az uniós büdzsé végrehajtása Europol. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Köszönöm. Elfogadva. Kettes módosítás. Lezárom. Kettes, igen, kettes módosítás. And I voted wrongly. And that's adopted. Elfogadva. Mi volt a probléma? Yeah, I had a problem. But was there a general problem? Volt itt egy általános probléma is. Nekem azért sok problémám van, ez csak az egyik a sok között. Kettes kompromisszum következik. Higgyék el, sok problémával küzdök. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. And that... Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos módosítás. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es módosítás, ez az utolsó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Most pedig az végső szavazás név szerint. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43-2 ellenében egy tartózkodással. Következő Franz úr részéről a Eurojustra vonatkozik, az egyes módosítás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. És a végső szavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 43-2 ellenében egy tartózkodással elfogadva. Következő franc úr fájlja, ez a Frontexre vonatkozik, egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Ez is elfogadva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 11-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 15. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 16. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, szintén. Végső szavazás név szerint. Lezárom elfogadva. 42 2 ellenében három tartózkodással elfogadva. Következő francúr jelentése az alapjogi ügynökségről, egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva, 8-as módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 9-es módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. Tízes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 11. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva, és a végső szavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva 42 3 ellenében egy tartózkodással. Következő kábítószer és kábítószer függőségi Európai Megfigyelőközpont egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadva. Kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes meg kompromisszum, illetve egy módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. És a végső szavazás név szerint lezárom a szavazást elfogadva. 43, 2 ellenében egy tartózkodással, elfogadva. A következő francúr jelentése a CEPOL témájában egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva kettes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 7. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez is elfogadva, és a végső szavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45, 2 ellenében tartózkodás nélkül elfogadva. Következik az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. Megint csak Franc úrtól egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Hármas, megnyitom, lezárom. Elfogadva, négy, megnyitom, lezárom. Elfogadva, öt, megnyitom, lezárom. Elfogadva, hat, megnyitom, Lezárom. Elutasítva. Hetes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nyolcas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, és végső, végső szavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. 42-2 ellenében egy tartózkodással, és az EULISA következik Franc úrtól. Egyes és kettes azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas. Lezárom. Elutasítva. Négy. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva, ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nyolcas módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez is elfogadva. És most következik név szerint a végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 44-3 ellenében tartózkodás nélkül. Most pedig következik az Európai Adatvédelmi Biztos Franc úr jelentése, egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Ez már nem létezik? Szavazunk róla, vagy nem? Nem kell róla szavazni, hogyha nem akarnak. Kicsit kafkai az egész. Akarnak szavazni, vagy nem? Tehát ez egy ilyen kafkai helyzet, akkor szavazzunk. Egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ki tudja miért. Kettes módosítás. Lezárom. Elfogadva. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Végső szavazás név szerint megnyitom a szavazást. És ezt is akkor lezártuk, 43, 3 ellenében, egy tartózkodással elfogadva. Az utolsó pedig az Európai Bizottság és a végrehajtó ügynökségek egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Bóni úr. A négyes bekezdéssel kapcsolatban hibásan szavaztam, mert frakcióként mínuszt kaptam, de plusz tettem oda véletlenül. Hát esetleg leírná ezt, és akkor majd valahogy kiigazítjuk de minden esetre ez nem fogja az egyensúlyokat felborítani, esetleg leírná ezt, és beírjuk a jegyzőkönyvbe. Köszönöm. Akkor ezt lejegyzőkönyvezzük. De nem fogja megváltoztatni az eredményt. Akkor térjünk vissza az Európai Bizottság egyes módosítás. Akkor ezt újra, tehát egyes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hetes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nyolcas módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. És végső szavazás név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 44-3 ellenében elfogadjuk ezt is, és gratulálunk Franz úrnak ehhez a jelentéshez is. Okay, colleagues, we proceed to the next uh, uh, vote, which is the implementation of the treaty provision. Menjünk tovább következő szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezések végrehajtása. Martina Anderson a raportőr akar -e beszélni, szólni? Nem? Akkor elkezdhetjük a szavazást. 37-es módosító. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 38, megnyitom a szavazást. The vote is closed. And that's... E, lezárom, ezt elfogadtuk. 36-os módosító, megnyitom a szavazást. The vote is closed. And that's carried. Lezárom, ezt elfogadtuk. 40-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 57-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 51-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom elfogadtuk. 9-es kompromisszum megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 55-ös módosító megnyitom szavazást, lezárom, elfogadtuk. 58-as megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 61-es megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 68-as módosító, megnyitom a szavazást, elnézést, kimaradt egy, 10-es kompromisszum, egy egész kompromisszum, 10-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 75-ös megnyitom Lezárom. Elfogadtuk. Hivatkozások egyes. Lehet blogba csinálni? 1-től 7-ig megnyitom a szavazást. 1-től 7-ig. Kérem ne tiltakozzanak, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes a preambulum bekezdő kompromisszum, megnyitom a szavazást preambulum bekezdésről. Lezárom. Elfogadtuk 12-es mellette. A bocsánat, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 13-as, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19 mellette. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 21-es megnyitom. Nem lehet blogban ezt most. 21-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 23. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 24. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös megnyitom. mégis nem tudtuk megcsinálni blogban, nem lehetett volna. Lezárom, ezt elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most következik a végszavazás géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom. és ezt elfogadtuk 40 mellette 7 ellene tartózkodás nélkül. Gratulálunk a raportőrnek. Martina, congratulations. Martina, gratulálunk. Oh, sorry, did it go through? It went through. What happened? Yeah, it went through. Congratulations to the rapporteur. We now go... Gratulálunk a raportőrnek. Következik a Mamikins úr szövege a prekurzorokról szeretne beszélni előtte? Nem kezdhetjük akkor. Egy egységes, tehát egy, egy szavazás következik, megnyitom a szavazást. Uh, hold on, just before we vote. Mielőtt szavazunk, ez alapvetően a tárgyalások megkezdéséről szól, ugye? Megnyitom a Megnyitom az. The vote is now closed. Lezárom. Ezt elfogadtuk, 45 mellette, kettő ellene. Andrész, gratulálunk. Január 23-án lesz az első három oldalú megbeszélés. Most következik a szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása Tomasz Zsdedovszki úr. Kezdhetjük, vagy szeretne valamit mondani Tomas? Igen. Köszönöm, kedves kollégák, szeretnék mindenkinek megköszönni, és boldog új évet kívánni, kezdhetjük a szavazást. Okay, that's, uh, that was innovative. Thank you, Thomas. We're ready? actually gave me chance to get my ready. Thank you. Ezzel időt nyertem, és az én szavazó listám is előkerült. 11-es módosító, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. And that's rejected. Ezt elutasítottuk, 12-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva egyes kompromisszum mellette Bocsánat, lezárom. Elfogadtuk. 14-es, megnyitom. Close. Lezárom. És ezt leszavaztuk. 15-ös, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os, megnyitom. Closed. Lezárom. And that's rejected. Ezt leszavaztuk. 18-as megnyitom. Closed. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 21-es módosító. Kihagytuk a 19-es. 19-es megnyitom. Lezárom. Ezt eh, leszavaztuk. 20-as mellette, megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 21-es megnyitom. Lezárom. Ezt eh, elutasítottuk. 22-es megnyitom. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. 27. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 28-as megnyitom. Most a 28-as. És ez a magáé Mónika. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Ezt leszavaztuk. Most jön a 29-es, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elutasítva. Kettes kompromisszum, megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es, megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Egyes módosító a preambulum bekezdésekhez megnyitom. Lezárom. Leszavazva, hármas kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Kettes eh, módosító, megnyitom. Lezárom. Lezártam. És ezt leszavaztuk. Hatos módosító, megnyitom. Lezárom. Ezt leszavaztuk. Nyolcas, megnyitom. Lezárom. leszavaztuk, 9-es megnyitom, lezárom, leszavaztuk, 10-es, megnyitom, lezárom, ezt is leszavaztuk, végszavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk 36-6 három tartózkodással. Gratulálunk a raportőr. Okay, we come to our next vote, colleagues, and that is the um, implementation of the Charter. A, az Európai Ala, Unió alapjogi kartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében. Denis de Jong következik, akar-e valamit mondani? Ha nem, akkor kezdjük el, 19-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 20-as és 21-es azonosak, együtt szavazunk róluk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Leszavaztuk. 22-es, megnyitom. Lezárom elutasítva, 23 megnyitom, lezárom. Ezt is leszavaztuk. Kettes kompromisszum megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 29-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 34-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 36. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 37. Megnyitom. Lezárom ezt elfogadtuk. 30-as nem. Megyünk tovább, hármas kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 44-es módosító megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 45, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 46, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 48, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 49 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 50 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 51 megnyitom. Lezárom elutasítva, 52 megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 53 megnyitom, lezárom, ezt leszavaztuk, 54 megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 55 megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 57. Megnyitom. Lezárom. Elvetett. 4-es kompromisszum megnyitom. Négyes kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 63-as megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 64 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 65 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 66 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 67. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egytől négyig lehet blogban? A hivatkozásokból? Nem. Akkor egyes külön. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Három. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négy. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum pontok. Ötös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hat. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hét. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 8 és 9 azonosak, megnyitom rájuk. Lezárom. Elvedettük. 10. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 11-12 azonosak, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 13-14 azonosak. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 15. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük 17, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elvetettük 18-as. 18-as, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elvetettük, és a végszavazás név szerint történik, megnyitom. Lezárom. 39-8 ellenében tartózkodás nélkül gratulálok átment. Nagy többséggel. A következő témánk, szavazás tárgya, Makovej asszony jelentése, az európai, az Olaf általi nyomozások, vizsgálatok az Európai Ügyészségi Hivatallal való együttműködésben és a vizsgálatok eredményességében. Makovai asszony, szeretne hozzászólni a szavazás előtt? Parancsoljon, ha igen. Köszönöm szépen. Nagyon röviden csak. Szeretném megköszönni kollégáimnak és az árnyékelődőknek. Nagyon fontos, hogy tisztázzuk a, a két szervezet közötti együttműködés mikéntjét, hogy ne legyenek átfedések, és hogy olyan információcsere valósuljon meg, amely működik, és javítja a hivatal működését. Ilyen értelemben javítja az Olaf, módosítja az Olaf szabályzatát, annak érdekében, hogy jobban tudja működni az ügyészi hivatallal. Köszönöm. Én is köszönöm. 51-es módosítóval kezdjük, megítom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 52. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 59, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 63. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 64. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 65. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 66. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 67. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 68. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 69. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 70. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 72, megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 73, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 76. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 77. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 78. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hat aladár kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 82, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 81, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 83 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 84 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 85 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 86 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 87. Megnyitom rá. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 91, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 94, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 8A kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosítom, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 97-es jön. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 95, megnyitom. Ö, 85, bocsánat, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 102-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 107 megnyitom. Lezárom. Ö, 108 megnyitom. Lezárom. Elfogadt. 11-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 113 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 114 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 115 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 116 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as preambula, megnyitom. Lezárom. Elvetettük, 21, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 23, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, 24, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, 25, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom. Elfogadtuk. 30-et megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Hatos. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 41. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 42. Megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 43 megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 44 megnyitom, lezárom. Elvetettük. 45. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 46 megnyitom, lezárom. Elvetettük. 47 megnyitom, lezárom. Elvetettük. 48 megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 49 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 50 megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Végszavazás, név szerint szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 40 mellette, 4 ellen, egy tartózkodás. Gratulálok a jelentéstevőnek. Van egy utolsó szavazásunk. Last one, colleagues. Az utolsó pedig egy egyszeri szavazás lesz. Ez pedig a készpénz helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről szól. Szilvi Ivon a jelentéstevő, de most nincs itt, úgyhogy ez egy mm, egyszeri szavazás lesz. Meg is kezdhetjük. Megnyitom a szavazást. Has everyone the vote is closed? Lezárom a szavazást. 45 egy ellenében tartózkodás nélkül elfogadva. Köszönjük szépen ezt a hosszú szavazást és a türelmet. És vége a mai szavazásnak, és egyben a mai ülésünknek is. Nincsenek egyéb kérdések, következő találkozunk január 23-án lesz. Köszönöm mindenkinek szép hétvégét, viszontlátásra!